fine. I have, I have mine. Don't worry. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich bitten, jetzt in... no Ja, was ist? Én is uraim, kérem Önöket. Elnök úr, van egy kérdésem, hogy az egyik képviselő a következő szavazást illetően az albániai jelentésről, hogyha Albánia és Koszovó egyesülnek, akkor ez a jelentés Koszovóra is érvényes lesz? Wegen seiner engen Beziehung zu Premierminister Rama wird jetzt der miniszterelnök az fűződő szoros kapcsolatai okán Fleckenstein úr fog válaszolni erre a kérdésre. Természetesen nem hangzik a válasz, tegnap erről részletesen vitáztunk, és amiről itt mond, amit erről mondani lehet, például az interjút illetően, most az idő korlátok miatt erre nem térnék ki részletesen, de a következő héten közvetlen eszmecsere is lesz erről, tehát nem hagyunk kétséget arról, hogy mi is az Európai Parlament álláspontja a e tekintetben. Nem lenne lehetséges egy szóbeli módosítót benyújtani ehhez a ponthoz? kérdezi az elnök. Ez tisztázna a helyzetet akár a preambul bekezdések között is meg lehetne ezt jeleníteni egészen egyszerű módon. Talán egy fél mondatot át lehetne gondolni ezzel a tartalommal kapcsolatosan. Megállapítjuk, hogy ez a jelentés kizárólagosan Albániára vonatkozik, vagy egy hasonló tartalmú mondatot. Tessék? Nem? Nem? Mikrofonon kívüli hozzászólás. Wenn das den Kollegen ausreicht. Ha a kollégáknak ez így elegendő, akkor kezdjük is meg a szavazást. Hármas kompromisszumos ki van mellette. Ellene tartózkodás el, elfogadva. 37-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 40-es módosító következik hol is van, ezt kérdezi az elnök. 40-es mellette ellene tartózkodásra elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Három módosító együtt, 49-től 51-ig mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette 59-es okafogyottá vált, az 58-as elfogadása miatt, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 101-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Die Abstimmung ist Lezárom a szavazást. 33-25 arányban elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, szóbeli egyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Nem, még nem. 16 angenommen. 37-16 arányban elfogadtuk. A 108 as elintéztük, 109 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszumos mellette, ellene elfogadva, 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. ellene szavaztak. 118-as 118-as elektronikus szavazás következik. Abstimmung kis geschlossen. Lezárom a szavazást. 25-33 arányban elutasítottuk. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 133-134 mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 144-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144. 144-es. Direkt über Kompromiss 13. Közvetlenül a 13-as kompromisszumra. Még egyszer szavazzunk erről? 144-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es ki van az első rész mellett, ellene tartózkodás elutasítva második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 158-159 mellettük, ellenük tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan.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 F. Fleckenstein zum Kompromiss. A 16-os kompromisszumoshoz lenne egy szóbeli módosítóm, amit még nem jelentettem be. Azt kérem, hogy a kettes és hármas sorban illesszük be a következő szavakat. Speaking groups in both Kosovo and in the former Yugoslavia Republic of Macedonia, dass dies gestrichen wird, um mit Illetve ezt töröljük, amit az imént felolvastam, hogy a félreértéseket elkerüljük. A liberálisok eredeti módosítójával, illetve benyújtójával is egyeztettünk erről. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? Kérdezi az elnök, nincsen, akkor ebben a változatban szavazunk a 16-os kompromisszumról, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 189-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 190-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 191-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es és 2-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikus zárószavazás következik. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. A jelentést 50 igen szavazattal, 51 igen szavazattal, a pontosság kedvéért három ellenszavazattal és négy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Wir kommen jetzt zu dem Bericht. Áttérünk a bosnia hercegovina jelentésre. A jelentéstevő Préda úr. Ist noch etwas zu sagen? Abstimmung beginnt. Nem még mondani valója nincs, akkor kezdjük. Hármas kompromisszumos ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor nézzük meg a négyes kompromisszumot. Kompromiss 4. Négyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 53-as módosító következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor nézzük meg most a 65-ös módosítót. Ki van a 65-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Igen, ellenőrizzük, mert te nem szavaztál. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Még várjunk. 19.32 arányban elutasítottuk. Hat. 68, 68-as, 69-as mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette, ellene elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 98-as második részére törőnket ki van mellette, ellene, elfogadva. Az Ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 22-33 arányban elutasítottuk. 23-33 arányban pontosabban. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva 103 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 104 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 105 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 106 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 112-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115-ös mellette ellene tartózkodás még egyszer, nem figyeltem, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 126-os első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, most pedig nézzük meg a 13-as kompromisszumost mellette, ellene tartózkodás elfogadva, és most átugrunk a 14-es kompromisszumosra mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig nézzük a 168-169-es második részét. Ki van, a, ki van a második rész mellett? Ellene? tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 29-22 arányban elfogadtuk. Tizenötös kompromisszumos mellette falls if part 2 of amendment 1 hogyha az 1-2-6-os módosító második részét elfogadjuk, akkor az okafogyottá válik. 15. kompromisszum. Enthaltung. Ellenet tartózkodás elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 179-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. 28-23 arányban elfogadtuk. 29. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk kétszázas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 204-es módosító második részéről szavazunk, mellette, ellene, elfogadva. 210 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 211 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 212-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 213-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 214-es mellette ellene tartózkodás elut- elutasítva, 215-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 216-os. erster Teil. 216-os első részéről szavazunk mellette, ellene elfogadva. Második rész mellette ellenőrizzük. 216 első része elektronikus szavazás következik. Ezt ist geschlossen. Zárom a szavazást. 30-25 arányban elfogadtuk. Ki van a második rész mellett? Ellene tartózkodás elfogadva. Kétszer mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 220-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10... 19-es kompromisszumos mellette 19-es kompromisszumos ellene tartózkodás elfogadva. 229-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 230-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 231-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 232-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 233-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 234-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 235-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 236-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 237-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 238-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 239-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 240-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 241-es nem ezt elintéztük, egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös módosító első része ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Mr. that was a slight mistake. Die Abstimmung ist geschlossen. a szavazást. Tizenhatos módosító mellette. 27 zu 24. Angenommen. Angenommen. Elfogadtuk tehát az előbbit, a 15-öst. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan. Das war die letzte Abstimmung. Ne? Die Abstimmung ist a szavazást. 16-36 arányban elutasítottuk. Most következik az elektronikus zárószavazás. Jetzt noch, das war's, ne? Hm? Die Abstimmung ist geschlossen. Elfogadtuk 46-3 szavazati arányban négy tartózkodásra. Gratulálok Kédaónak. Bitte Herrn Plenkovic, den Vorsitz übernehmen. Kérem Plenkovic urat, hogy vegye át az elnöki tiszt lehetőséget, én az örmény országi tárgyalásokra kell, hogy menjek. because they have put our chairs at the same level. This is not political. Okay, uh,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

Okay, dear colleagues, let us continue our agenda today. Uh, Folytassuk a napirendünk tárgyalását. Ez a tizedik napirendi pont a pekingi és hongkongi büro látogatás beszámolója. Jó Lánent szeretném üdvözölni, aki a kínai delegációt vezette, most ért vissza Kínából a látogatásról. Schulz elnök nemrégiben 16-án, 17-én, március 16-17-én tett ott egy látogatást. Az AFET ennek a stratégiai partnerségnek a helyzetéről készít, illetve az EU-Kína kapcsolatokról egy jelentést. A jelentés tervezetet a szakbizottság nyár előtt és nyár után fogja tárgyalni, és októberben fogadja el majd a polenáris ülés. Május 22-én pedig egy meghallgatás lesz. Az EU-Kína 2020-as együttműködési stratégiai napirend a nyára tervezett EU-Kína csúcs találkozó fontos témája a fokozott együttműködést sürgeti politikai, stratégiai és védelmi kérdésekben. Kína bejelentette, hogy minden eh, földrajzi eh, térséggel jó kapcsolatot kíván kialakítani, hivatalos eh, szövetségek kötése nélkül. Az Oroszország elleni szankciókhoz nem csatlakozott Kína, és Oroszország egy több mint 300 milliárd eurós megállapodást kötött egy évvel ezelőtt, gyakran találkoznak, a vezetőik, és Oroszország is gyakran csatlakozik kínai katonai gyakorlatokhoz. Leinen úr, szeretném megtudni, hogy a kínai látogatása során szóba kerültek -e ezek a kérdések, és az ukrajnai válság szempontjából mi Kína szerepe. Xi elnök Abe eh, elnökkel találkozott, és a kínai-japán eh, katonai incidensek úgy tűnik, hogy csökkennek számszerűleg a kínai tengeren, és remélhetőleg javulni fognak a kínai-japán kapcsolatok. A legutóbbi műholdas feltételek, azt, felvételek azt mutatják, hogy Kína a vitatott térségekben, a dél-kínai tengeren terjeszkedik katonailag, mesterséges szigeteken, Vietnám és a Fülöp-szigetek is reagáltak erre, és növekszik az ellenséges incidensek veszélye. A tibetiek úgy gondolják, hogy kultúrájuk, nyelvük, vallásuk fenyegetés alatt áll, és megvan a radikalizációnak a veszélye. Fontos lenne megismerni a kisebbségi jogok érvényesülésének a legfontosabb tapasztalatait, Leinen úr hongkongi látogatásával kapcsolatosan a tavalyi tüntetésekkel eh, kapcsolatos eh, fejlemények eh, véleményére volnánk kíváncsiak a 2017-es választások összefüggésében a hongkongi kormány adott-e új információkat a demokratizációs tervvel kapcsolatosan, és találkoztak-e az esernyős e-, e-, forradalom résztvevőivel jövő hónapban lesz az EU, diplo- EU Kína diplomáciai kapcsolatok felvételének 40. évfordulója. Terveznek-e Pekingben megemlékezést erről? Leinen úr, öné a szó. Ja, danke, Herr Vorsitzender, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák. Igen, valóban igaz, hogy a Kína és az EU kapcsolatainak 40 éves fennállását fogjuk május 6-án megünnepelni. Lesz is egy ünnepség, valamint Pekingben szintén lesznek erre emlékező események. A titkárság segítségével az EU delegáció több tárgyalásra is sort kerített Pekingben a nemzeti népi kongresszussal, civil szervezetekkel, újságírókkal találkoztunk, és az a benyomásunk alakult ki, hogy Kína egy változóban lévő ország. Politikai, kulturális változások, gazdasági változások történnek. Tízről most 7%-ra esett vissza a gazdasági növekedés üteme, vannak, akik azt mondják, hogy 6%-ra. Ez persze küzdelemhez fog vezetni a javak elosztása szempontjából. A városokban, mm, illetve a vidéken nagyon nagy a különbség a gazdagok és a szegények között, és nagy az eladósodottság az önkormányzatokban. Politikai szempontból azt láttuk, hogy az elmúlt két évben nagyon sokat változott az ország. Csi elnök a fő hatalomgyakorló az országban. Van egy korrupcióellenes kampány, amelyet nagyon hatékonyan hajtottak végre. A titkosszolgált vezetője és a katonaság részvételével. Ez a kampány még mindig végrehajtás alatt áll, ami pedig a jogállamiságot illeti. Az elnök nem akar csak úgy hirtelen döntéseket hozni regionális vagy helyi szinten, hanem igazából azt mondják, hogy itt nem a jog államiság érvényesül, hanem a törvényekkel kormányoznak. De mit is jelent ez Kínában? Például nagyon nagy nyomás nehezedik azokra, akik máshogy gondolkoznak. Az elmúlt húsz évben rengeteg letartóztatásra került sor, és a vélemény szabadságát eléggé korlátozottan lehet érvényesíteni. A nyugati értékek mm, támogatása az eléggé gyanús, csak úgy, mint a civil szervezetek munkája. Ezeket folyamatosan ellenőrzik. Van a civil szervezetekről egy jogalkotás tervezet, de úgy tűnik, hogy nagyon szigorítani szeretnék a civil szervezetek alapítási feltételeit. Az újságírók panaszkodtak. Elnyomás alatt érzik magukat, illetve nem kapnak vízumot. Például hongkongi újságírók számos problémával néztek szembe, amikor időben próbáltak vízumot szerezni, hogy megfelelően tudjanak riportokat készíteni a változásokról. A fiatalabb generáció nem annyira érdeklődik a politika iránt, őket az érdekli, hogy jobb legyen az életük. Ez vonatkozik a középosztályra is. Például a környezetszennyezés egyre fontosabbá válik számára. A víz, a levegő szennyezettsége most már, illetve az élelmiszer szennyezettsége olyan jellegű probléma kezd lenni, hogy a kormány is kezd odafigyelni rá. Számos sztrájkról kaptunk híreket cégekben, ahol jobb munkakörülményekért és nagyobb fizetésért sztrájkolnak az emberek. És van egy sor helyi, különböző projektek ellen szerveződő tiltakozás is. Ezek a tiltakozó megmozdulások szintén szaporodnak. Az EU-Kína kapcsolatok, hölgyeim és uraim, ennek a fókuszában most a beruházási megállapodás áll. Kína próbálja ösztönözni nyomásgyakorlással azt, hogy inkább a tartalomra és a hozzáadott értékre összpontosítsunk ebben a megállapodásban. Nagyon sok cégük szeretne a nyugati piacokra bejutni. A beruházók védelme azonban a mi cégeink számára okoz nehézségeket. Lesz majd a kereskedelmi kamara által is felvetett problémának a körüljárása, ez a beruházói védelem, ez még egy fontos feladat lesz. Az első lépést már megtettük. A piacgazdasági státusz. Erről most és 2016 vége előtt kell, között kell döntenünk, hogy mi az az öt kritérium, ami a piacgazdasági státusz megadásához kell. A kereskedelmi komara kicsit szkeptikus a tekintetben, hogy piacgazdaságnak tekinthető-e Kína, ahol olyan sok és nagyhatalmú állami cég van. Európai cégekhez képest, amelyek Kínában is működnek, például a bankszektorban, ezeknek teljesen más körülményei vannak az európai bankoknak a számítástechnikai technológiája is kínai kezekben van. Ez a piacgazdasági státusznak nem felel meg ez a körülmény. Az EU-Kína kapcsolatokról is beszéltünk, de más külpolitikai ügyre is kitértünk. Kína felszólalt az ellen, hogy bizonyos területeit, hogy bizonyos területek katonai megszállás alá essenek, gondoltak Ukrajnára, ugyanakkor Kína ellenezte a szankciók bevezetését. Ami a globális porondot érinti, a kínaiak egyre inkább megmutatják magukat ezen is. Vannak olyan projektek, amelyekbe több milliárd dollárt fektetett Kína. Például, hogy szárazföldön vagy tengeren hozzáférjen bizonyos javakhoz. Tudjuk, hogy vannak nemzetközi normák, például akkor, amikor tendereket írnak ki, szeretnénk elérni azt, hogy a kínai és az európai cégek egyenlő esélyekkel induljanak, de azt is tudjuk, hogy a kínai kormányzat civilhez nagyon közel, közel áll az Ázsiai Beruházási és Strukturális Bank kérdése, és erre az EU még nem készült fel válaszsal. Úgy tűnik, hogy a tagállamok már gondolkoznak, hogy hogy reagáljanak, de szerintem a Kínával kapcsolatos megközelítésünket össze kell hangolni. Új Kína stratégiára van szükségünk, a legutóbbi ugyanis 2006-ból származik, és most Hongkongról. Nagyon érdekes vitákat folytattunk a végrehajtó jogalkotó tanácsal, amelyben minden párt részt vesz, az ellenzék is, a kormányzók is, és a többségi koalíció képviselői is. A második konzultációs kör eredményeit jövő héten fogjuk nyilvánosságra hozni, tehát ez most a rendkívül aktuális téma. Látjuk majd, hogy az igazgató mit javasol majd, jelen pillanatban a legfőbb vita az a következő választási körről szól. Idén kell majd, hogy megvált, megszervezzék a következő választásokat, de addig egy új választási törvényt kell elfogadni, viszont a kormánynak nincs többsége a parlamentben. Az ellenzék 27%-kal rendelkezik, a kormány 43-mal, tehát két szavazat kell még hozzá, hogy kétharmados többséggel el tudják ezt a törvényt fogadni. Most a vita arról szól, hogy sikerül -e elmozdulni egy kompromisszum felé, vagy pedig a választási törvényt elutasítják, vagy megakad az elfogadási folyamat. Láthattuk azt, hogy az Occupy mozgalom még mindig ott sátrazik a kormányépületek környékén. Az ellenzék véleménye az volt, hogy ezek az utcai blokádok egy kicsit túlságosan hosszú ideig tartottak, és végül, végső soron már nem volt annyira kedvező 79 napig a fő ütőereit a városnak lezárni. Tehát, ugye az igazából többet ártott az ellenzéknek, mint használt. Az egyetemes vagy általános választások 2017-ben lesznek. Van egy beruházási megállapodás tervezett az EU és Hongkong között, illetve egy vám rendszer, amelyel a szellemi tulajdonjogokat védenénk. Hongkong gazdasága növekszik, Hongkong az a státuszváltozástól nem szenvedett gazdasági károkat, sőt, igazából azt tapasztaljuk, hogy talán még virágzóbbá vált ez a város. Ennyi röviden elnök úr, beszámolom. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig szeretném megadni a szót jelentéstevőnknek, Belder úrnak. Parancsoljon öni a szó. Eh, eh, Köszönöm szépen, a kollégámnak és az árnyék előadóknak is el szeretném mondani, és Lányan úrnak különösen, Butikoffer úrnak is, hogy üdvözlöm azt a kiváló jelentést, amelyet készítettek, amelyben a kínai helyzetet értékelik látogatásuk után. Nagyon tanulságos ez a, a vélemény, és nagyon hasznosnak tartom az észrevételeiket. Persze a szervezeti struktúrára kell összpontosítanunk, és meg kell vizsgálnunk a beruházási bankot, a banki és infrastruktúra fejlesztéseket Kínában. Ez nagyon fontos kérdés. Erről már az elmúlt néhány hónapban beszéltünk, a kezeményezéseinket nagyon fontos összeegyeztetni. Hollandiában valami megjelent a sajtóban múlt héten. A beruházások szükségességéről beszélünk, mondják a kutatók, de azt is bizonyít, biztosítani kell, hogy az átláthatóság, társadalmi felelősség, vállalás és a környezetvédelmi be, szempontból megfontolt beruházások érvényesüljenek. Kína véleményem szerint nagyon fontos partner a globális, globalizált gazdaságban, ezért Fontos, hogy Kínával való kapcsolatunkban hosszú távú stratégiai megközelítést kövessünk, előítéletek nélkül, nem rövid távon gondolkodva, stratégiai megközelítésben. A tudományos világ pontosan tudatában van ennek. Beszélt arról, hogy a nemzetközi sajtó képviselővel is találkozott Pekingben a nemzetközi sajtó képviselői, ha jól tudom, nagy érdeklődést fejeztek ki a kölcsönösség, a viszonosság koncepciójával kapcsolatosan. Vagyis, hogy a kínai sajtó nyugaton szabadon működhet, de a viszonosság nem érvényesül Kínában, ott nem kapnak az újságúrók szabad hozzáférést az információhoz. Vannak-e ezzel kapcsolatosan e, észrevételei, illetve ezzel kapcsolatosan, hogy ön milyen fejleményeket tapasztalt Hongkonggal kapcsolatosan, e, szeretném, hogyha beszámolna arról, hogy hogyan alakul e, a kapcsolat szárazföldi Kína és Hongkong között. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy nő az ellenséges hangulat, és nagyon sok kínai Hongkongba költözik, ami fenyegetést jelent a szabadkereskedelem elvére. Az élelmiszerekkel kapcsolatosan is felmerülnek kérdések, illetve más kereskedelmi cikkekkel kapcsolatosan, illetve a termékhamisítással kapcsolatosan is. Erről tárgyalt el kollégáival, úgy gondolom, hogy ez is káros lehet az országaink karcolatára, mármint a termékhamisítás kérdése. Minden esetre próbálom alaposan tanulmányozni ezt a jelentést, vagy beszámolót. Nagyon józan és nagyon reális értékelést olvasok ki belőle a külső kihívásokat is figyelembe veszi. Nagyon hálás vagyok a munkájukért. Köszönöm szépen. Köszönöm, Belder úr. Most pedig Puti Koffer úrnak adnám meg a szót, aki az EU-Kína delegáció alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami azt illeti, amit Lennon úr már elmondott, néhány megjegyzésem volna. Az informatikai ágazatban annak ellenére, hogy Kína nagyon erőteljesen elnyomja a civil társadalom tevékenységét, és annak ellenére, hogy diszkriminatív politikát követ a külföldi befektetőkkel szemben, Kína továbbra is innovációs központ, és egyre inkább az lesz, erről nem szabad megfelelkeznünk, ezt figyelembe kell venni. Gondoltunk arra, hogy kárt okoznak maguknak azzal, hogy kizárják a külföldi versenyt, de szerintem meg kell vizsgálnunk azt a lehetőséget, hogy lehet, hogy ez egy nemzeti fejlesztési stratégia, hogy jobb piacot próbálnak a saját cégeik számára teremteni azzal, hogy a nemzetközi versenyt kizárják, vagy az ellen diszkriminálnak. Ez az első gondolat. A második, hogy a környezeti helyzet és a talaj és légszennyezés nagy kérdés. Nagyon fontos probléma, és volt egy független kínai filmesek által készített dokumentumfilm. Ezt külföldi finanszírozás nélkül készítették. Egy hét alatt készült ez a film, és egy hét alatt 300 ezer kínai látta ezt a filmet. Az a címe, hogy a kupola alatt. Stratégiai szempontból a kínai közút építési stratégia nem feltétlenül felel meg az orosz eurázsiai stratégiának. Az orosz döntéshozók, különösen Putyin elnök, aggódnak amiatt, hogy a kínai közútépítési stratégia perifériára szorítja Oroszországot, és ez nem felel meg a saját ambícióiknak. Szerintem ez is fontos szempont számunkra. Ami pedig az AIIB-t, a Kínai Beruházási Fejlesztési Bankot illeti, támogatom azt, amit Leinen úr mondott, jobb koordinációra van szükség, Szerintem helyes volt a különböző tagállamok részéről, hogy csatlakoztak, de az, hogy hogyan verekedtek az elsőbségért, az nevetséges volt. Ezt össze kell egyeztetni, egy kínai stratégiát kell kialakítani, és ezt egy ázsia stratégiával összeegyeztetni. Aztán a feminista mozgalom képviselővel is találkoztunk Kínában, olyan nők, ről van szó, akiket többször le tartóztattak azért, mert felléptek a mindennapi szexuális zaklatás jelenségeivel szemben, és ők sokszor beszéltek a tapasztalataikról a Nemzeti Kongresszus képviselőinek nem volt ínyére hogy erről a témáról beszélniük kell, de legalább arra lehetőségünk volt, hogy ebben állást foglalhatunk. Hongkonggal kapcsolatosan pedig ez az utolsó észrevételem, hogy a demokratikus ellenzék Hongkongban legalábbis részben arra számít, hogy Kína nem fog eltérni attól a döntéstől, amit a kongresszus hozott, hogy nem fogják lehetővé tenni, hogy a hongkongi 55%-os többség indítson jelöltet a fő képviselői posztra. Nem akarok spekulálni, de ha akarnék, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg ki fogja használni Kína hogy az ellenzéknek nincsen megfelelő stratégiája. Ami pedig a dél-kínai tenger kérdését illeti, nemzetközi jogi szempontból azok a területi követelések, amelyek elhangzanak, egyáltalán nem relevánsak. A jelenlegi formájában ezek a követelések nem rendelkeznek jogi erővel. Az EU-nak a jövőben világosan ki kell mondania, hiszünk abban, hogy az unclos alkalmazni kell az e kelet és dél-kínai tengeri konfliktusokra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bütikofer úr. Köszönöm ezeket a javaslatokat is a Kína stratégia, Ázsia stratégia kapcsán is listámon, más kollégát nem látok, aki szót kért volna. Hogyha valóban ez a helyzet, akkor Leinen úr kapja meg a szót, hogy reagáljon Belder úr és Bütikofer úr felvetéseire. Kollége Belder. Nos, Belder kolléga, ön készítő jelentés, sok sikert kívánok ehhez. Nos, gazdasági szempontból az EU-nak figyelnie kell arra, hogy a kölcsönösség fennálljon, és hogy ne kössünk olyan megállapodást, amely egyoldalú profitot kínál Kína szinte minden európai piacon be tud ruházni. Az európai cégek csak kevés kínai piacon tudnak beruházni, és szükség van arra, hogy egy kínai céget is bevonjanak, néha 20%-ban, néha akár 50%-os részesedéssel. Tehát itt még lenne mozgástér a javítás vagy módosításra, aztán a döntéshozatali folyamat átláthatóságát illetően Kínában szükség van a befektetések biztonságára, elő kell tudni készülni a döntésekre, és gyakran nem ez a helyzet még jelenleg. A hongkongi hangulatot illetően felvetődött itt valójában, hogy, és ezt problémaként kell értékelnünk, az elmúlt években 47 millió kínai járt látogatóban, Hongkongban, és ez mindenképpen nehéz helyzetet eredményez a városban. Ugye itt ingatlanvásárlásokra is sor került. <clears throat> Hongkongnak nagyon magasak az ingatlan áraik, és az ottani lakosok már alig tudnak maguknak lakást vásárolni. az egyenlenséges hangulatot szült, és tegnap még azt is láttam, hogy Kína, Hongkong vonatkozásában a vízum, illetve útlevékiadást korlátozni óhajtja, tehát hogy majd nem lehet ebbe a városba látogatni, illetve oda menni lakni, mert már így is kevés ott a hely. Az igazságügyminiszter arról számolt be, hogy az igazságszolgáltatás rendkívül ö, független, létezik a common law rendszer a brit mintára, és nem gyakorolnak befolyást a bírósági döntésekre. A de szabadsága is létezik, noha gyakran már önkorlátozásra kerül sor az újságírók részéről, vagy öncenzúrára. Azonban Hongkong egy olyan terület, ahol az ellenzéki vélemény is jelen van, és ezt közé is lehet tenni, hogy mennyire fenntartható ez a helyzet, vagy mennyire marad így, azt majd megnézzük. Bütikofer úr felvetette az IT ágazatot, ez az új forradalom a piacon. Kína sajnos itt elzárkózik, inkább intranet létezik, mint internet. A hozzáférési lehetőségek az internethez erőteljesen korlátozottak, és továbbra is korlátozottan kezelik majd ezeket a saját cégek, az Alibaba, a Huawei világpiacvezetők, és terjeszkednek a világon, de a nemzetközi cégek alig tudnak belépni a kínai piacra, ez egy nagy probléma, ami ilyen formában elfogadhatatlan. A szilkoltat illetően itt osztom Bütökoffer úr véleményét, hogy Oroszország attól fél, hogy ki rekesztődik ebből az ügyből a Sejemúttal kapcsolatosan. Vang miniszterelnök helyettes Moszkvába küldték, hogy megnyugtassa úgymond Putyint, hogy Oroszországnak igenis lesz része ebben az ügyben, de Kína egyértelműen az ázsiai hatalom, és Oroszország ezt a helyzetet világosan látja. Nos, Báder úr végezettül egy jobb EU koordinációra van szükség Kína vonatkozásában, és Ázsia vonatkozásában is. Az USA nagyon gyenge a világ ezen részében, nem tudja a dolgok folyását meghatározni. Az EU koordinált politikája nagyon fontos lenne a stratégiai partnereink irányában az egész ázsiai térség felé. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Leinen kolléga. Ezt a napirendi pontot most le is zárjuk. Köszönöm szépen, ezt a beszámolót nagyon érdekes volt, és az új politikai irányvonalak kialakításában Kínával kapcsolatban ez most nagyon hasznos lesz, különösen ha arra gondolunk, hogy a diplomáciai kapcsolatokat 40 éve vettük fel. 2015-ben, tehát sokat fogunk még foglalkozni Kínával. Köszönöm szépen az előttem szóló uraknak. Következő napi rendi pontunk következik. Tematikus vita a jemeni helyzetről. Ez az egyik folyamatosan alakuló válság a világban, ami az Európai Unió figyelmét is felhívta magára, hiszen politikai elkötelezettségre van szükség. Az EU delegáció vezetőjét, illetve nagykövetét hívtuk meg, és a delegáció vezető asszonya szeretnénk majd megvitatni a legfrissebb fejleményeket, illetve a szaudarábiai és más mm, szövetségesek a húti felkelők ellen légi csapásokat indítottak. Marokkó, Egyiptom, Szudán és Pakisztán is bekapcsolódik ebbe a fellépésbe logisztikai és, és titkos szolgálati támogatást nyújt az USA is. Ezt az intervenciót a Hádi elnök, a jemeni elnök kérte, Hádi elnök ugyanis elmenekült, miután a Hutik Szánát, a főváros szeptemberben, 2014. szeptemberében elfoglalták. A fővárost a köz, középső és északi területeket kontrollálják ezek a felkerelők. A szaudiak például, tehát a szaudiak a Iránt vádolják azzal, hogy támogatja ezeket a felkelőket. Átlag 4 millió hordó olajat exportál Jemen Djibutin keresztül az Ádánélbőlben és az iráni tengeren keresztül. Ez csak 18 mérföld széles tengerszoros a legszűkebb részén, de hogyha nem jutnak itt át a Szaudarábiából, Kuwaitból vagy Irakból az olajszállító tankerek ezen a szoroson mm, a biztonsági problémák miatt, az az egész világ olajellátására kihatással lehet. Tehát szeretném most a nagykövet asszonyt, illetve a delegációvezetőt felkérni, hogy röviden tájékoztasson bennünket a legfrissebb helyzetről. Köszönöm szépen, hogy meghívtak minket ma ide. Már többször jártam az Európai Parlamentben, többször beszéltem itt, és mielőtt a jemeni pozíciómat 2012-ben megkapta volna, azért is meghívtak ide. Megpróbáltuk akkor kialakítani az Európai Unió irányvonalát Jemennel kapcsolatban, ami akkor sikertörténetnek tűnt, ahol demokratikus fordulat állt be, azonban a nem csak a státuszkót nem sikerült fenntartani, hanem az új onnan felmerülő politikai erők is hatalmat követelnek maguknak. Ennyit röviden a háttérről. Most néhány információ arról, hogy a külügyi szolgálat miért úgy gondolja, hogy a probléma gyökere az egy belügyi kérdés. A jemeniek 35%-a zaidi. Ez egy síta alcsoport. A zaidik, akik közül ezek a huti harcosok kitermelődtek, öm, külső kapcsolatokat is kerestek, támogatást. Szele volt elnök, hosszú időn keresztül ellenőrizte és elnyomta a politikai és civil jogi mozgalmakat ezen a csoporton belül. Idővel azonban ezek egyre nagyobb hatalomra tettek szert, mivel katonai kampányokat indítottak az elmúlt tíz évben, illetve Szári elnök utolsó tíz évében, és katonai sikereket is értek el. Így megnőtt a hatalmuk. Ráadásul a vallási identitása az embereknek megerősödött, és így erre tudják alapozni a további kampányukat ezek a felkelők. Jemen politikai um, palettája 2011-ben teljesen átrendeződött. Um, az északi területeken is felkelések történtek, ráadásul a lakosság nagy része marginalizálódott, az átmenet nem sikerült, nem hozott pozitív változásokat az életükben. Ennek a csoportnak, a Huti csoportnak a megerősödése és a, a fő város elfoglalása annak volt köszönhető, hogy törzsi vezetők is támogatták őket. Ne felejtsük el, hogy az északi térség törzsi területekre oszlik. Aztán ezek a huti lázadók a jemeni hadsereg támogatását is élvezték. Szeptemberben sikerült egy nemzetközi béke megállapodást aláírni. Gyakorlatilag mindenki rész visszatért a korábbi pozíciójába, és egy új átmeneti kormányt akartak kialakítani, de a hutik részvétel nélkül. Az ő katonai vezetőik azonban politikai szerepre törtek. Minden minisztériumban szeretnének jelen lenni, és január 22-én már gyakorlatilag tarthatatlanná vált a helyzet. Folytatottak az elsztárgyalások, de a külön képviselő már nem tudott hatásos tárgyásokat folytatni. Február 6-án a húti felkelők az elnököt és a legtöbb minisztert házi őrizetbe vették. Hádi elnök aztán elmenekült februárban az országból, Riádba, március 26-án itt gyakorlatilag bejelentette, hogy a huti törést a déli térségek felé nem tudják megállítani. Ők nagyon tapasztalatlan politikai erővel próbáltak részt venni az ország irányításában, amit erős katonai erő támogatott meg. Sajnálatos módon az elemzők nagyon világosan azt látják, hogy ezek a hutik nem tudják orsz, az egész országot ellenőrzésük alá vonni, nem tudják önmagukban irányítani Jemen, és igazából maguknak sincs pontos elképzelésük arról, hogy mit akarnak elérni. Az erőforrásokat és a hatalmat megosztani akarják egyelőre. Hol állunk tehát? Jelen pillanatban egy olyan pontra jutottunk, ahol a katonai fellépés a terepen és a szaudi koalíciónak a március 26-án indított fellépése hiszen a szaudiknak biztonsági érdekei vannak itt a területen, és, és ez, a, ez a huti előretörés számos kritikus pontot átlépett, ami számokra már fenyegetés jelent. Azt látjuk, hogy a, az ország békés átmenetét most ez az előrehaladás, ez az előretörés nagyon veszélyezteti. Vannak hádi elnökhöz hűséges erők, ő egyébként továbbra is a legitim elnök. Lemondása után visszatért a hatalomba, mert meggondolta magát. Két heti légicsapások után sem sikerült az egyensúlyt megbontani ebben az országban. A déli felkelők helyzete tovább romlott, már nagyon súlyos humanitárius helyzet alakult ki, egy humanitárius katasztrófa szélén táncol az ország, ami magával rántaná egész Afrika szarvát. Százezer új otthonát elhagyatni kényszerülő szeméről beszélhetünk, a korábbi több százezer menekült és a Szaudarábiába menekülő jemeniek mellett. Ráadásul um, az Afrika szarvának másik uh, csücskében ott vannak az elmenekült szomáliaiak. Jelen pillanatig nem sikerült hatékony fellépésekre sort kerítenünk, de azt gondolom, hogy a vitánknak a középpontjában ma az kell, hogy álljon, hogy egy olyan ország, ami a kudarc szélén állt, most lehetséges, hogy teljes mértékben káoszba süllyed. Amíg én jelenben voltam, azt láttam, hogy a kormányzati intézmények gyakorlatilag tiszavirág életűek voltak. Pénzügyi és ennél is szélesebb körű problémák alakultak ki, ez a Szále elnök 30 évének a romboló hatása. 60 milliárd dollárt pazarolt el uralkodása alatt, ahelyett, hogy beforgatta volna a gazdaságban. Az ENSZ és a tagállamok továbbra is sokat vitáznak erről az adatról. Ezért azt kérjük, és azt fogjuk kérni a részvevő felektől, hogy a pártoktól, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz a katonai fellépés harmadik hetében járunk, de nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy katonai megoldás születik. Talán, hogyha visszatérnek a tárgyalóasztalhoz a felek, az változáshoz vezethetne. Itt most az öböl menti partnereinkkel meg kell találnunk a módját annak, hogy vissza tudjuk ezt az országot húzni a szakadék széléről, és folytatni a tárgyalásokat a meglévő paraméterek mentén. Ez az öbölmenti együttműködési javaslat, együttműködési csoport javaslata alapján a Nemzeti Dialógus Konferencia, ami a jemeni átmenetet képviseli, ennek a folytatásával valósulhat meg. Hogyha olyan helyet találunk a tárgyalásoknak, ahol lesznek olyan pártok vagy olyan felek, akik nem tudnak részt venni a tárgyalásokon, az az egész tárgyalás sorozat érvényességét fogja alásni. Nagyon fontos tehát egy megfelelő helyszín megtalálása, és előtte egy átfogó tűzszünet megkötése. Erre nagyon gyorsan kell sort keríteni. Nem látjuk azt, hogy most azonnal erre sor kerülhetne, de a lehető leghamarabb meg kellene oldani, különben azt látjuk, hogy egyre romlik az ország helyzete. Az ENSZ által vezetett tárgyalások célja, csak hogy emlékeztessek erre, egy nemzeti egységkormány létrehozása, valamint az, hogy egy elnök alatt, a jelenlegi elnök, azaz Hádi elnök alatt folytassák a munkát. Az öbölmenti együttműködési tanács országai is bevonódtak ebbe a folyamatba, és még néhány lépésre van szükség, hogy az átmenetet, ami a tavaly évben megszakadt, befejezzék. Az érdekelt felek gyakorlatilag mind a saját jogaikat, vagy vélt jogaikat és a saját céljaikat, a, annak az elérését a saját kezükbe vették. A civil áldozatok száma már elérte a 650 főt, bár nagyon nehéz pontos számokat találni, nagyon nehéz a humanitárius műveleteket végrehajtani. Sajnos nem tudunk, sajnos a humanitárius segítségnyújtók csak április 10-én tudtak az első repülőgépekkel a humanitárius katasztrófa elkerülése véget földre szállni, hogy segítsenek a legrászorultabbakon. Az ENSZ vezető szerepét meg kell tartani. Nagyon fontos, hogy ez, ahogy a múltban megvalósult, hogy a jövőben is így legyen. Nem szabad, hogy egy emberhez kapcsolódjon ez a folyamat, de közös erőfeszítésekre van szükség, és reméljük, hogy az ENSZ többet tud tenni, mint egy-egy nemzetközi szereplő abban, hogy ezt a konfliktust politikai átmenetté formája, ami egyébként 2012-ben kezdődött, de azóta egy kicsit kisiklott. Thank you very much, Ambassador, for your extensive and... Köszönöm szépen ezt a részletes beszámolót. Marie, who is the... Elio Marie asszonynak adom meg a szót, aki a GCC országok és Jemen témájában létrejött delegáció elnöke. Öné a szó. A, a Köszönöm, elnök úr. Saját nevemben és a delegáció bíró kollégák nevében szeretnék köszönetet mondani az elnök úrnak, hogy valóban megszerveztük ezt az eszmecserét Jemen témakörében. A helyzet ott drámainak tűnik, Noha itt egy olyan országról van szó, amely jelentős szerepet játszhat az egész régióban. Úgy vélem, hogy Jemen valamilyen, ilyen, valamilyen módon összesíti azokat a feszültségeket és rivalitásokat, amelyek az arab félszigeten koncentrálódnak, illetve a golf ország, országokban, az országokban, amelyek elveszíthetik eh, egyensúlyokat eh, és ez kihathat a közel-kelet teljes egészére, illetve azon is túlterjedhet ez a hatás. szaúd arábia Arabia támogatja a nemzetközi közösség, öt arab ország ellenzi azt, hogy a hutik hatalomra jussanak ebben az országban, amelyet az iszlám állam és Irán is támogat. Nos, a nagyon részletes beszámolónak szeretnék köszönetet mondani a nagykövetasszonynak. Kérdésem az, hogy milyen tényleges megoldások léteznek. Látom én a jó szendékot, de az egyik elképzelés, amit elhangzott néhány héttel ezelőtt, azon túlmenően, hogy hatalom megosztás és forrás megosztása lehetne sort keríteni, fel is lehetne akár osztani az országot. Van-e annak valós kockázata, hogy újra visszaesünk abba a helyzetbe, hogy Észak-Jemen és Dél-Jemen létezik majd, mely helyzet évtizedekig fennállt, és számos konfliktus befagyasztásához vezetett? Második kérdésem hogy túlmenően a humanitárius segítségnyújtáson, amely elengedhetetlen természetesen, még akkor is, hogyha most nagyon nehéz ezt végrehajtani, például edenben, mit is tehet az Európai Unió? Ön szerint az Európai Unió valós rendelkezik ebben az országban. Amikor ott jártam, az volt a benyomásom, hogy a lakosság körében az Európai Unió egy nagyon homályos koncepció, vagy akár teljes mértékben ismeretlen. Az Európai Uniónak van-e súlya, valós súlya a tárgyalásokban, közvetlen vagy közvetett tárgyalásokban, és van-e elképzelés, vízió azt illetően, hogy mit is tehetne az Európai Unió Jemen érdekében. Elnök, köszönöm, miniszterasszony, most pedig Kán úr kap szót, tessék. Köszönöm szépen, és köszönöm a nagykövetnek a beszámolót, amit már mondott. Egyértelmű, hogy nincsen egyetlen varázslatos probléma erre a megoldásra. Az, hogy a szektáriánus konfliktusok tüze tovább terjed a közel-keleten valós kockázat. A Hutu csoportnak meg kell értenie, hogy nagyon veszélyes ez az irány, amit vettek a politikájukban. Iránnak fontos szerepe van egyben a hutik megfékezésében. Üdvözlöm a török és pakisztáni kormányzat szerepvállalását. Szeretnénk, hogyha a, a konfliktus tovább borjánzását meg tudnánk fékezni. A hutik terjeszkedését katonailag és politikailag is meg kell állítani. A katonai erőfeszítésekkel vissza, ezeket vissza kell fogni, és politikai szerepvállalást kell inkább alkalmazni. Fontos, hogy konszenzust alakítsunk ki a világban, az ensz keresztül, és elinduljunk afelé, hogy lefegyverezzük a hútikat. A Jemenben működő katonai szervezeteket, miliciákat vissza kell szorítani. Nem engedhetjük meg, hogy egyetlen csoport is egy legitim kormány megdöntésére fegyvert fogjon. Beszéltünk már a nemzetközi dialógusokról olyan dialógusra van szükség, ahol az észak és dél kellő képviseletet talál. A konfliktus után azt kell megvizsgálnunk, hogyan segíthetünk Jemennek, hogy civil infrastruktúrát építhessen ki, ami ahhoz szükséges, hogy megakadályozzuk a jemeni állam összeomlását. Köszönöm, Kán Lochbiller asszony következik, tessék. Danke, Herr Vorsitzender, und auch äh, Herr... Köszönöm, elnök úr, köszönöm a Mosaid nagykövet asszonynak is a beszámolót. Itt a parlamentben van egy delegáció, amely Jemenbe látogatott 2011 vagy 2012-ben, amikor ez a nemzeti párbeszéd megkezdődött ott. De sajnos ez nem volt stabil, talán azért is, mert a huti lázadókat nem vonták be ebbe a párbeszédbe. Akkoriban, és talán most is, nagyon fontos lenne, hogy az állam apparátus kiépüljék. nem nemrégiben is utaltunk erre. Kitérne erre részletesebben, hogyha a fegyverszünet vagy béketárgyalások megkezdődnek, akkor az EU hogyan látja az állami intézmények szerepét mint például a szolgáltatási szektor, vagy az igazságügy kiépítése, és Szaúd-Arábiáról ön szólt, központi jelentőséggel bír a konfliktus megoldásában. A szaúd-arábiai kormány felelősséget vállal-e azért, hogy Jemen ne legyen egy kudarcot vallott állam a jövőben, és Szaúd-Arábia tesz -e valamit azért, hogy újra egy megfelelő kormány jöjjön létre Jemenben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig FTS eh, úrnak adnám meg a szót. Köszönöm. Szeretném azt, a, azt az elméletet támogatni, hogy az Európai Unió álláspontja a jemeni válságban nem lehet parciális jellegű, nem lehet részrehajló, nem támogathatja az egyik felet a másik kárára. Nekünk függetlennek kell maradnunk, ugyanis azt a problémát is szem előtt kell tartanunk, amely azért jött létre, mert például Ukrajna nem foglalták egyensúlyozott álláspontot Ukrajnában. Tehát nem szabad egyik félpártjára sem állnunk, mert akkor a probléma részévé válunk, nem pedig a megoldás része leszünk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Már majdnem lezártam ezt a pontot, de aztán látom, hogy Helyi Túr is jelentkezett. Szeretnék minden jót kívánni a nagykövetnek. Részt vett egy nagyon sikeres jemeni látogatásban, az előző parlamenti ciklus végén. Nagy érdeklődéssel, egyre nagyobb érdeklődéssel és sajnálkozással követtem a jemeni helyzetet. Akkor is súlyos volt már a helyzet, azóta csak romlott. Um, Nagyon érdekelne, hogy az elnöknek feltett kérdésére remélhetünk-e választ mintha Ashton asszony azt mondta volna annak idején, hogy ez lesz eh, az alapja egy új komprehenzív átfogó megközelítésnek, és ott volt a londoni konferencia is, és hát nézzünk azzal szembe, hogy ebben nem voltunk eh, sikeresek, legyünk eh, szerények, értsük meg, hogy hol hibáztunk, és miért. A munkacsoportunk találkozott az ENSZ terrorizmus ellenes koordinátorával nemrégiben, és ő azt mondta, hogy túl késő, ebben a szakaszban már később beavatkozni, meg kell akadályozni, hogy ide eljuthasson a helyzet. Mi az a tanulság, amit le tudunk ebből vonni? Miért nem működött a beavatkozás Jemenben, vagy a segítségnyújtás? If, if this is your view, but the, the right things were in place in Yemen. Megvoltak az adottságok Jemenben, de nem sikerült mégsem eh, sikerre vinni az erőfeszítéseinket. Megvolt annak a reménye, hogy az átmenet bekövetkezik. A helyi intézményeknek egyszerűen nem volt meg a kapacitásuk ennek a végrehajtására azt is mondhatjuk, hogy egyszerűen nem volt kell elégséges a támogatásunk, és nem is csak a politikai támogatásra gondolok, hogyha ez tényleg így van, akkor van ebből tanulság, levonható tanulság, arra nézve, hogy milyen szerepet töltünk be más országok politikájában. Támogatom az ENSZ tárgyalásokat, de van-e arra terv, hogy a regionális kérdésekkel hogyan próbáljuk megoldani ezt a konfliktust akár a küldöttünk bevetésével. Köszönöm szépen, Hájt úr, és most a nagykövet asszonynak megadom a szót, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen ezeket a e, nagyon megalapozott kérdéseket. Látom, hogy követik a jemeni eseményeket, azzal kezdeném, amit utoljára hallottam kérdésként. Igen, valóban ne kell vonni a következtetéseket. Volt egy átfogó megközelítés, voltak adományozói ígéretek, de e, kudarcot vallottunk, szerénységre van szükség, és itt nem a pénzről van szó. Jemen jó úton járt, úgy tűnt, hogy a különböző felek, akik egymást torkának este 2011-ben, végül is visszaléptek a szakadék széléről. Elég közel voltak már a zuhanáshoz. Úgy tűnt, hogy összeomlik ez az ország. Steps of the transition. Az átmenet lépései helyes lépések voltak, ezeket végig is vitték, de nagyon lassan. Olyannyira, hogy a lakosság amely várta a béke eredményeit, elvesztette a hitét ebben a folyamatban, a Nemzeti Egység folyamatában. Ez inkább önbevallásos módszere volt konszenzus, mint valójában. Csökkent a kormányban a bizalom, a hit, és folyamatosan több századnyi konfliktus sebeit kellett volna begyógyítani, ez nem sikerült. A nemzetközi közösség erőfeszítései ellenére. Másodszor az elnök jó akaratú ember volt, készen állt arra, hogy a változás úttörője legyen, egy pozitív változást indítson el Jemenben, de nem tudta a lendületet fenntartani. Az a korábban szerepet kapó erők nagyon jelen voltak, és megátolták az erőfeszítéseiben, és nem volt kellő támogatása belpolitikai szinten sem. Ami a nemzetközi közösséget illeti, valóban sokszor nincsenek meg a mechanizmusaink, a szükséges mechanizmusaink arra nézve, hogy gyorsabban segítségére siessünk egy olyan országnak, amelynek az intézményei nem képesek elérni a hatékonyságot, az átláthatóságot, vagy fellépni a korrupcióval szemben. Jemen talán a világ egyik legkorruptabb országa. Persze nagyon nehéz az adományozók számára is a gyors mechanizmusok kialakítása, a legtöbb segítséget az intézményépítésben kell, hogy nyújtsuk, és ez időgényes feladat, és az alapja a stabilitás. Felvetettek egy másik nagy problémakört is, ezzel is szeretnék foglalkozni, nevezetesen az EU képessége a tényleges beavatkozásra. Ezzel szeretnék arra a kérdésre is reagálni, amit a hutikkal kapcsolatosan, husszikkal kapcsolatosan befelvetettek. felvetettek. Korábban is beszéltem már arról, hogy valóban belebocsátkoztak egy párbeszédbe. Ez elég hatékony is volt a jemeniek mindig is hangsúlyozták, hogy fontos részének tartják a hutikat a jemeni társadalom részei, egy korábban kisemmizett csoportról beszélünk. Konfliktus elemzést is végeztünk, és ez februárban történt, amikor a különböző erőket megvizsgáltuk analitikus módon, és ami kiderült ebből, az, hogy az EU pártatlansága a DG10 együttműködésben, ami 2010-ben indult el a helyi helyben működő nagykövetek együttműködésében, a GCC együttműködés kapcsán Japán és Törökország is részt vett ebben. Tehát mindenki ott volt, hogy támogassák Jement, és az EU is mindig jelen volt. A GCC kezdeményezést nem mindenfél fogadta el, de a szerepvállalás mindenfél részéről folytatódik, e felől nincsen kétségem az EU-nak is van missziója ott. That is very important because they are a reclusive group, as I said, politically inexperienced, um, and therefore a hutikkal is folyamatos eh, egyeztetés eh, folyik, de nyilván eh, sok hiba is belecsúszott ebbe a folyamatba. Irán szerepéről szólva. Az irániak nagyon hosszú ideig nem töltöttek be fontos szerepet Jemenben. A huték között sok tudós is volt, és stratégiai tanácsokat is kaptak Irántól. Az elmúlt napokban, hónapban látjuk csak azt, hogy Irán fokozta a jelenlétét, és egyre erősebb retorikával szólnak az itteni helyzetről, a különböző, az utóbbi napokban leginkább, ez aggályos mindannyiunk számára. Úgy gondoljuk, hogy ez nem segít, és Jemen, és ezt tudjuk a partnereink részéről is, hogy hasonlóképpen vélekednek a legfontosabb partnereink, vagyis, hogy ez elsősorban belföldi, belpolitikai probléma, amelyet úgy lehet megoldani, hogy belpolitikai kérdésekre keresünk választ nem meglepő, és érthető, hogy Szaudarábia a jelenlegi geopolitikai kontextusban szeretné, ha Irán kevésbé venne részt ebben a konfliktusban, ők ezt fenyegetésnek látják. Voltak nagyon szerencsétlen megjegyzések a libanoni térség eh, bevonásával kapcsolatosan is. Úgy gondoljuk, hogy ezek a megjegyzések nem segítenek rendezni a helyzetet. Kérdés, hogy mi a tényleges hatása az iráni beavatkozásnak. Nincsenek jelen a jemeni eh, vizeken, viszont eh, nem volt még más jel arra, hogy effektíven be szeretnének avatkozni. Köszönöm, hogy emlékeztettek arra, hogy milyen drámai lehet mind ennek a következménye már, ami a e, szekták közötti küzdelmet illeti az egész térségben. És ez nagyon káros lehet a különböző országok életére. Eddig Jement ez nem érintette, a szunnita és sita ellentét eh, nem volt jelen eh, Jemenben. A zaidik, a síták, akik eh, Jemenben jelen vannak, ők már a középkor óta ott élnek, soha nem volt ez probléma, kölcsönös házasságok kötöttek, ugyanabban a mecsetben imádkoznak, de a hútik odafordultak, ahol több támogatást kaptak az együttműködés ellenére, és egyre inkább Irán felé fordulnak. Ez egyáltalán nem meglepő a belpolitikai helyzet háttere tudatában. Jemenben tehát eh, hagyományosan sokkal eh, biztosabbak voltak az alapok, vissza kell térni a stabilitáshoz, párbeszédre van szükség és hatalom megosztásra, ami stabilitást eredményez. A nemzetközi közösség részéről olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek segítik az intézményeket, hogy minél hamarabb létrejöjjenek és megerősödjenek, hiszen a stabilitás hosszú ideje hiányzik ebből az országból. Emlékezzünk, hogy az elnököt azért tartották helyben, mert a nagyon kényes stabilitást eh, el tudta érni Afrika szalvában. Ezzel azt hiszem, eh, talán még egy dolgot szeretnék mondani. Um, Ami a hútik le fegyverzését illeti, kétségtelen, hogy eh, a leszerelés az béketeremtési folyamatnak fontos része, ez az ország talán a leginkább felfegyverkezett ország, sokan mondják. 68 millió kis lőfegyver van a 25 millió lakos kezében a statisztikák szerint, nem tudom, kikészíti a statisztikákat, 65% 35 év alatti a lakosságnak. Kétségtelen, hogy az erőszak monopólium az államra tartozik, az államot illeti, ez minden országra igaz. Az EU vezető szerepet vállal ezekben a reformokban 24 milliót szántunk a rendőri erők reformjára, illetve az igazságügyi rendszer reformjára de a fejlesztési ambíciók jelen pillanatban nem élveznek elsőbséget a helyzet romlása miatt. Minden esetre az elkötelezettségünk töretlen. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagy követasszony. Ezzel lezárjuk a Jemenről szóló vitát, és tovább lépünk. A 15. EU-Tunézia parlamentközi ülésről szóló beszámolóra. Ez április 6 és 7-én zajlott. Ezt a missziót a delegáció elnöke, Páncéri úr irányította. Gyakorlatilag egy hét, egy hete. Ez nagyon fontos időben zajlott, hiszen a Bardoly Múzeumban lezajló terrorista támadás közelébe esett. Nagyon fontos a terrorizmus elleni küzdelemhez, a migrációhoz, a szabadkereskedelemhez, gazdasághoz, mobilitáshoz kapcsolódó, illetve az európai szomszédság politikához kapcsolódó kérdéseket érintettek a látogatás során. Most Panceri kollégát kérem, hogy fejtse ki, milyen légkör uralkodott Tunéziában, milyen fontos üzeneteket kaptak a tunéziai látogatás alkalmával. Pancari úr, köszönöm elnök úr. Come lei ricordava abbiamo fatto questa visita dal 6 all'8. Tehát 6 és 8-a körül között került sorára a látogatásra, számos találkozót bonyolítottunk a civil társadalom résztvevőivel, a két fő párt képviselőivel, a kormány képviselőivel, a parlament intézmények tagjaival. Nagyon fontos volt mindez, mert ez egyfajta új korszak megnyitását jelentette a parlamenttel, a tunéziai parlamenttel, melyet a nemrégiben lezajlott politikai választások alkalmával választottak meg. Ahogyan ön emlékeztetett rá, ezt a látogatást nagyon kedvezőnek tartom és gyümölcsözőnek, és ez a Bárdon Múzeumban lezajlott merénylet után néhány nap ö, zajlott, és ez nagyon súlyosan kiadott a tunéziai társadalomra. A biztonság, a terrorizmus elleni küzdelem volt a két olyan téma, amely leggyakrabban felmerült a találkozóink során, és tudatában voltunk annak, hogy a terrorizmus nagyon kedvezőtlenül hat ki, nem csupán a politikára, hanem a gazdaságra és az idegenforgalomra is Tunéziában a delegáció össze tevői, azt, akik tagjai azt mondták, hogy szinte üres repülőgépeken utaztak Tunisba, és az mutatja, hogy milyen nehézségekkel kell majd megküzdenünk a közeljövőben ebben az országban. A találkozók során kiviláglott, hogy nagyon erősen számítanak a támogatásunkra, segítségünkre, hogy a demokratikus átalakulás folyamata befejeződhessen, intézményi, pénzügyi, gazdasági támogatásra számítanak részünkről a beruházási politika révén. Csak nyomatékosítani szeretném, mert ez volt a lényege a találkozóknak, a parlamenti képviselőkkel és más szereplőkkel, tehát azt szeretném nyomatékosítani, hogy a tunéziai kísérlet kedvező kimenetele Tunézia, a Magrebi régió és az Európai Unió közös érdeke, és részünkről sokkal határozottabb fellépésre van szükség, és Európai Parlamentként kell ez ügyben valamit kitalálnunk, mert semmiképpen sem vallhatunk kódarcot ezen kicsi, de nagyon fontos ország kapcsán. Nos, hogyha megnézzük, hogy milyen nehéz a helyzet az egész régióban, akár a közeli Líbiában is, akkor láthatjuk, hogy ez nem kevés problémát okoz. Nos, ahogy ön is emlékeztetett rá, a tunéziai parlamenti képviselőkkel született egy közös nyilatkozat, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Ez az itt felmerülő témákat öleli fel, a terrorizmust, illetve azt az elképzelést, hogy fontos egy globális terrorizmus ellenes stratégiát kialakítani. Ez nem csupán egy biztonságpolitikai probléma. A regionális egyenlőtlenségek, a gazdasági szociális reformok témájára is rávilágítottunk, a regionalizáció problémájára Tunézián belül. Nagyon fontos lezárni a szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokat, és mind az Európai Parlamentnek, mind a tunéziai parlamentnek, illetve a civil társadalomnak, a szociális partnereknek is megfelelő szerepet kell ebben biztosítani. Nagyon fontos volt a partnership témája, a mobilitás témája, ez egy erőforrás lehet mindkét oldalán a mediterráneumnak, és ehhez egy új szakpolitikára van szükség, ugye akár a vízumok tekintetében is. Ez egy központi jellegű téma, és a közös nyilatkozatban is megjelenik. Éreztük, hogy a tunéziai fél számára ez az adósságkezelési probléma a beruházási projektek révén nagyon fontos. A tunéziai köztudás. Az elnökkel is találkoztunk, és itt az adósság elengedés, illetve beruházások formájába konvertálás problémája is felmerült. Aztán itt a szomszédságpolitika megváltoztatás és nagy alkalmat adhat, lehetőséget adhat arra, hogy jobban meghatározzuk a Tunéziára irányuló stratégiánkat, amely kiemelt partnerünk. Végezetül a külügyi szakbizottsággal szeretném meg osztani a parlamenti bizottság szerepére irányuló gondolatokat. Tehát egy vegyes parlamenti bizottságot szeretnénk létrehozni a tunéziai parlament, az e, európai parlament tagjai részvételével, amely a két parlament együttműködésével foglalkozik, illetve az EU és Tunézia partneri viszonyának erősítésével, tehát úgy vélem, hogy ez a látogatás összességében rendkívül kedvező volt. Most az a feladatunk, ezt nyomatékkal mondom, hogy a szavakról kicsit áttérjünk a tettekre. Köszönöm elnök, köszönöm pancérék kolléga. Ez nagyon gazdag ö, látogatás volt, és jó időben került erre sor. Most ö, a francia volt minisztere asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Nos, Panceri úrnak teljes mértékben igaza van, hogy kiemelje Tunéziához fűződő kapcsolatunkat. Talán ez a legeurópai ország a régiónak. Fontos kapcsolatok fűzik Tunéziát számos európai országhoz. Azt hiszem, hogy a gazdasági következményei a terrorizmusnak valóban rendkívül kedvezőtlenek Tunéziában, hiszen Tunézia közismerten az idegenforgalomból él. Egyetértek azzal, hogy egy jelentősebb fellépésre van szükség, és konkrétabb fellépésre Európa részéről a e tekintetben. Jól emlékszem, egy miniszt- külügyminiszteri találkozóra februárban, történt ez 2011-ben, amikor is partnereinktől egy pénzügyi kötelezettségvállalást kaptam, amely arra szolgált, hogy Tunézia fejlődését és a távközlési eszközök fejlesztését támogassa. Több ízben elhangzott ez a felajánlás, de nem tudom, hogy valóban megtörtént a források folyósítása. És ez egy hitelességi problémát vet fel az európai fellépés vonatkozásában, hiszen gyakran vállunk kötelezettségeket számos országgal szemben, és nem biztos az, hogy valóban végre is hajtják ezeket a kötelezettségeket, vagy azon határidőkön belül hajtják végre, ahogyan vállaltuk, vagy azon célokkal, eh, ahogyan ezt kijelentettük. Ez is felvetődötte vajon a látogatás során, kérdezem, és volt-e visszajelzés, vagy voltak-e információk arról, hogy milyen forrásokat kapott Tunézia Európától a 2011-es forradalom óta. Elnök, köszönöm. Most Hajt úrnak adom meg a szót. Kérdésem lennének Panzéri úrhoz. Tunéziába látogattam nem ezzel a parlamenti bizottsággal, de ugyanabban az időben. Az UBAM Libiát miért nem reaktiváltuk? Óriási problémák vannak Líbiában, ez nyilvánvaló, ami megakadályozta az, hogy a öm, a biztonsági helyzet javuljon az országban, de hogyha a tunéziai határokon erősebb lenne az őrizet, az lehet, hogy csökkenteni a terrorista fenyegetést. Van-e van ott egy projektünk, de ez azonban nincs beindítva. Nem tudom, mit gondol erről Páncéri úr. Talán esetleg ő és a bizottság is ezt a gondolatot fel tudnák vetni, hogy ha már egyszer van egy ilyen eszközünk, akkor ha használjuk. Most pedig Verzsia asszony kap szót, aki szintén jelen volt e tunéziai látogatáson parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy franciául szólt hozzám nagyon szeretem védeni a saját anyanyelvemet. De persze nem akarok konkurálni az angollal. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy tiszteletben tartsák a saját nyelvét. Különben akkor hanyatlani kezd az a szegény nyelv. Igen, én is részt vettem ezen a látogatáson a múlt héten, és teljes mértékben osztom azt a véleményt, amit páncéri kollégánk fogalmazott meg. Úgy gondolom, hogy ez a küldetés rövid volt, mert hát csak 48 órát töltöttünk a helyszínen, de nagyon sűrű volt a program. Sikerült nagyon gyümölcsöző eszmecseréket folytatni, és osztom nagyjából minden elhangzott szavát Panzéri úrnak. Gyakorlatilag majdnem mindent osztok, amit Panzéri úr mondott, de hát természetesen nem tudok mindig mindent osztani. Szeretnék egy rövid kiegészítéssel írni, hiszen a főtitkárral találkoztunk az utolsó napon a JTT-nek a szerepéről beszéltünk, az alkotmányozó folyamat megakadásának a megszüntetéséről, és ez a főtitkár különösen emlegette azt, hogy ebben a szempontból mennyire lényeges kérdés a Tunézia eladósodottsága. Én ezt a kérdést nagyon komolyan venném, mert valóban úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem állt a helyzet magaslatán a tunéziai kihívások esetében. A Tunézia továbbra is ebben a régióban nagyon fontos szerepet tölt be, és szerintem, ha megengedik, egy talán merész párhuzammal élnék, de azt látom, hogy az Ukrajnának nyújtott segítséghez hasonló segítségre lenne szükség Tunézia esetében. Tunézia igényei sokkal alacsonyabbak, mint Ukrajnáé, de pont ezzel tudnánk azt biztosítani, hogy a folyamatban lévő demokratikus folyamat tovább is zajlik, miközben Ukrajnában egy korrupt államban, hát látjuk, hogy milyen a korrupció helyzet az országban, sokkal kevesebb hatást tudunk elérni sokkal több pénzzel. Érdemes lenne a, komolyan venni azt az aggodalmat, amit a tunéziai parlamenti képviselők ö, fogalmaztak meg irányunkban, és érdemes lenne reagálni az ő felvetett problémáikra. Különösen arra kérdésre gondolok, amit a Pancéri kollégánk mondott, azok a szimbólumok, azok a jelek, amelyeket nekünk kell Tunézia felé küldenünk, azok a mobilitás, a partnerség kialakítása irányába kell, hogy hassanak. És nem szabad, hogy egyoldalú legyen ez. A tunéziaiak nagyon egyoldalúnak érzik a kapcsolatot. Ők nem látják azt, hogy nekik milyen ö, hasznuk lesz a mobilitási partnerségből. És ö, talán, ha megengedik, akkor kiigazítanám azt, ami az adóssággal kapcsolatban elhangzott Panceri úr szájából, mert Franciaország mit tett ez ügyben? Az egyik fő hitelezője Franciaország Tunéziának, az Európai Beruházási Bank és az IMF mellett sőt az Afrikai Bank mellett. Franciaország 13 százalék, több mint 13 százalékát vállalta a tunéziai adósságnak. Tehát a tunéziai elnök látogatása például egy nagyon fontos esemény volt éppen emiatt is. De ez csak meg ezen, ezen alkalommal csak megismételtük azt, amit 2013-ban ígért, ígértünk. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy Németország is legalább egy hasonló erőfeszítést tegyen, mint amit Franciaország megígért, vagy mondjuk Belgium. A 10, 13 milliót, amiről beszélt, azt elengedjen akkor, amikor Olaszország felvállalta azt, hogy törli a tunéziai adósság egy részét. Tehát szerintem ezekkel a gesztusokkal nagyon fontos üzenetet tudnánk küldeni Tunéziának, és Howitt kollégának is üzenném, hiszen a, egy korábbi látogatás során, amikor a választási missziónk volt, akkor szeret, találkoztam egy fontos személyiséggel, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy nincs tehát, hogy itt egy ördögi körbe kerültünk, és nem tudjuk csak egyrészt egyszerűen reaktiválni ezt az eszközt, amiről Hauit úr beszélt. A líbiai kérdés nagyon súlyosan hatást gyakorol a tunéziai kérdésre is, de az ő a Hauit úr által javasolt módon nem lehet ilyen egyszerűen megoldani a problémát. Elnök, köszönöm szépen, Vezsia úr! A delegáció harmadik tagja. Castaldo kolléganő, Patricio, tessék. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Nem volt lehetőségem arra, hogy meghallgassam Panceri úr beszámolóját, de úgy vélem, hogy a delegáció valamennyi tagja teljes mértékben egyetértett abban, hogy hogyan szemléljük a dolgokat, egyetérte különösen Verzsa kolléganő imént elhangzott gondolataival. Úgy vélem, hogy elsősorban egy jogi eszközre van szükségünk, hogy valóban komoly, elmérült munkát és lényegi munkát végezhessünk a stratégiai partnerség tárgyában Tunéziával, és ez a vegyes bizottság ennek a létrejötte, ez lehet ez az eszköz. Ami pedig az eladósodottság problémáját illeti, erőteljesen remélem, hogy nem csupán a tagállamok, de maga az Európai Unió is tudatában lesz annak, hogy Tunézia stratégiai értéke jósá, jócskán túlmegy az ország méretén vagy lakosainak számán, ahogyan korábban itt felvetődött Líbia problémája, nagyon világosan kiemelődött, hogy Tunézia déli része és Libia között nincsenek nagy kulturális különbségek, vagy egyéb különbségek, tehát Tunézia egyfajta értékes szövetségesként működhet, hogy politikai megoldást találjunk, amely egy kompromisszumos megoldás, és megpróbáljuk bevonni a líbiai hajnal mérsékeltebb szárnyát, amely érdek érdekel, eh, érdekelt lehet egy nemzeti egységkormány kialakításában és egy demokratikus folyamat beindításában. Ha ugyanis nincsen egy hiteles eh, partnerünk, akkor teljesen felesleges azon gondolkodni, hogy eh, ezt a feladatot megkezdjük. Verzse asszony is emlékeztetett rá, hogy már eszmét tudtunk cserélni a jelenlegi felelősökkel, és elhangzott, hogy van jó szándék, van akarat a libé rendőrség ezen része irányából, akik megpróbálják végezni a munkájukat az országban, de nincsen ö, olyan politikai szereplő, amely vezetni tudná őket ebben az átalakulásban, Itt igazából a törzsek gyakorolnak, gyakorolják a hatalmat a konfliktus zóna ezen részében. Reméljük, hogy az fog megvalósulni, amit egy tunéziai kolléga kifejezett, mely szerint Tunézia ér annyit, mint Kiev. Azt hiszem, hogy ez egy fordulatot jelentő koncepció lehet. Meg kell értenünk, hogy az észak-afrikai stabilitás a jóléttől a biztos, észak-afrikai stabilitás meghatározza a Dél-Európa stabilitását, biztonságát is. Tehát nagyon jó ez a partnerség, és ez világosan megmutatja, hogy mi megállapodást akarunk, amely mindkét fél számára előnyös, és nem szabad, hogy azt érezzék a partnereink, hogy túlságosan az európai kereskedelmi érdekeket akarjuk előnybe, előnybe részesíteni az együttműködési érdekekkel szemben a tunéziai fél részéről. Azt hiszem, hogy a vegyes bizottság munkája bizonyosan hozzárulhat ahhoz, hogy ezeket a koncepciókat tovább fejlesszük. Köszönöm, Kasztadó kolléga, az utolsó mai hozzászóló Gáler úr aki az októberi választási megfigyelő delegáció vezetője volt. Köszönöm, elnök úr, ezt a pontosítást. Én a néppárti delegáció vezetője voltam, és 2011-ben voltam a választási delegáció vezetője, de ez csak egy apró részlet. Nagyon szívesen foglalkozom ezzel a témával a továbbiakban is. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik jelen voltak a delegációs látogatáson. Ez a szörnyű terrortámadás után történt fontos volt, hogy megmutassuk politikai jelenlétünket ezen szörnyű eseményt követően, és a folyamatos kötelezettség vállalásunkat Tunézia irányában világosra tegyük. Sok szempont felvetődött már itt az eszmecsere során, ezeket nem akarom megismételni, legtöbb elhangzott dologgal egyetértek. Egy kérdést szeretnék feltenni a belső biztonság tárgykörében, valamint a lehetséges együttműködést illetően az Europollal. Tunéziától azt hallottuk, hogy több mint egy millió menekült van az országban, a legtöbben Líbiából érkeztek, és ez egy pénzügyi terhet jelent az országnak, ugyanakkor ez magában hordoz egy fenyegetést a belső biztonság szempontjából is. Az a kérdés, hogy ugye ezt Tunézia vetette fel, hogy konkrét kérések lennének részükről az együttműködést illetően, és az Európol vonatkozásában, amelynek jó áttekintése van a terrorista szervezetek struktúrájáról, amelyek Európában tevékenykednek, de amelyek Észak-Afrikából is, illetve Észak-Afrikával is össze vannak kapcsolva, tehát ebből adódik a kérdés, hogy van-e lehetőség arra, hogy a hogy Tunéziát támogassuk olyan információkkal, amikkel mi rendelkezünk, tehát az Európol. És fordítva, Tunézia hajlandó-e arra, hogy szorosan együttműködjön velünk az információ cserében, tehát hogy átadják nekünk az ő információikat. És van még egy másik szempont, fontos lenne, hogy azok a beruházások, amelyek már jelenleg zajlanak európai részről Tunéziában, tehát már hosszabb ideje az országban tevékenykednek ezek az európai cégek, azok maradjanak is ott, ne vonuljanak ki az országból. Vannak-e lehetőségek az EU delegáció, helyszín delegáció és nagykövetségek részéről, hogy koordinálják ezeket a tevékenységeket, illetve kihassanak arra, hogy a mi befektetőink hosszú távon Tunéziában maradjanak. Ez szerintem az EU konkrét projektjeivel gazdasági területen összekapcsolható lenne, amennyiben ottani vállalkozóink szemére világosra tesszük, hogy itt tervezünk valamit, vagy a közeljövőben tervezünk valamit, kérjük, ne hagyjátok most el Tunéziát, az országot, használjátok azokat, amit az, azokat a struktúrákat is, amiket az Európai Unió tervez, hogy beindítani kíván. Talán ez még javíthatna a helyzeten. Köszönöm elnök, köszönöm Gáler kolléga, most pedig talán Panceri kolléga válaszolhat az elhangzott kérdésekre. Köszönöm. Panceri úr, nos, röviden úgy vélem, hogy itt most a kollégák kérdéseire válaszolva általában is ezt kell tennünk, de Tunézia vonatkozásában eljött az ideje annak, hogy a szavakról eltérjünk a tettek mezejére. Tényleg konkrét beavatkozásokra van szükség. Ez a hitelességünk fokmérője. A március 17-ai legutóbbi találkozók során egy 580 milliós beruházási csomagot, csomagról határoztak. Nos, ezek a kötelezettségek, amelyeket 2011-ben vállaltak az európai országok, ezeket nem teljesítették. Tehát nem teljesen természetes, hogy nagyobb támogatást kérnek gazdasági pénzügyi szempontból. Mi vállaltuk ezt a kötelezettséget, ugyanakkor viszont azt mondtuk nekik, hogy itt olyan projektekre van szükség, amelyeket nekik kell kidolgozniuk. A regionális egyenlőtlenségeket meg kell szüntetni Tunóziában, és ehhez projektekre van szükség, amelyeket finanszírozunk majd. Azt is kérték tőlünk, hogy persze ezt kifejtettük, hogy elég nehéz lesz ez, hogy a strukturális alapokból szeretnének részesülni, az EU strukturális alapokból, Hát itt van egy erőtes kérés, egy nagyon komoly beruházási tervre lenne szükség, és így módon például Gáler úr gondolatára visszanyúlva a vállalkozások, a cégek Tunéziában maradhatnának, hiszen így a szociális-gazdasági helyzetet egyaránt javítani tudnánk. Ez az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan válaszoljunk a biztonsági kihívásokra, a terrorizmus által támasztott kihívásokra, ugyanakkor a migrációs problémákra. Ami pedig a biztonságot, a határok biztonságát illeti, el kell mondanom, hogy ez ügyben nem érkezett erőteljesebb együttműködési kérelem a tunéziai fél részéről, ugye nekik van közös határuk Líbiával, és nehéz megfelelően kezelni. Itt gazdasági pénzügyi támogatásra van szükség, hogy ezt a helyzetet kezelni tudják. Lehetséges lenne egy együttműködés szerintük, de elsősorban nekik kell kezelniük ezt a nehéz helyzetet. Nos, én úgy érzékeltem, Persze Líbiából számosan átlépnek ezen a határon, de sokkal agasztóbb a helyzete az egymillió líbiai menekültnek Tunéziában. Tunézia nyugati részén, az algériai határon van egy tűzfészek, a mi látogatásunk alatt is sor került ebben az övezetben egy merényletre, tehát ezt a helyzetet nagyon gondosan nyomon kell követni, és ehhez is hozzá tudnánk járulni. Végezetül, elnök úr, önnek mondom, és aztán továbbíthatja Brock elnöknek ezt a gondolatot, napirendre kellene helyezni Tunézia témáját, az AFET szakbizottságban, hasonlóképpen, mint ahogyan több ízben foglalkoztunk Ukrajna helyzetével. Ezt annak tudatában mondom, és azért ragaszkodom ehhez, mert ez egy kicsiny ország, de ha sikerül a demokratikus átmenet folyamatán átsegítenünk ezt az országot, ez mi érdekünket szolgálja teljes mértékben, Azért kérem, hogy legyen er- egy erős kötelezettségvállalás ez ügyben az Európai Parlament részéről is. Elnök, köszönöm ezt az ötletet, és az álláspontját is, amely nagyon világos a tunéziai demokratikus átalakítással, átalakulással kapcsolatban. Beszélek majd Brock elnökkel erről, és megnézzük, mikor lesz alkalom egy részletesebb eszmecsere megszervezésére ennek az országnak a kapcsán, illetve hasonlóképpen, ahogyan most a látogatás, tunéziai látogatás, látogatásra foglalkoztunk, lezárjuk ezt a tunéziai napirendi pontot, és átlépünk a napirendünk 13. pontjára, és ez nem más, mint a, az Európai Unió Montenegró tizedik találkozójával kapcsolatos beszámoló, erre Podgoricában került sor április 7-től 9-ig. Montenegró a bővítési folyamatban leginkább előre haladott ország. 18 fejezet nyílt már meg a csatlakozási tárgyalások során. A montenegrói delegáció vezetője Annelize Doc kolléganő, aki néhány kollégával együtt láttam itt körünkben, többek között Rados kollégát is, Podgoricában járt, és nagyon hasznos lenne számunkra, hogyha beszámolnának arról, hogy melyek voltak a találkozó fő pontjai, közös következtetések, tekintettel arra, hogy a Krivo, Krivo Kapica montenegrói parlament elnöke is részt vett ezen a találkozón a montenegrói, a Krisziről, asszony a szó. Thank you very much indeed, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy kicsit ki szeretném igazítani a napi rendet. Ez a tizedik ülés, de egyébként Potaricában is volt ülés, csak a hely nevét szerettem volna kiigazítani. Persze ez így jobb is, gyönyörű helyről van szó, And I was very pleased that after it... Minden esetre kiterjedt meg beszéléseket folytattunk, és megállapodásra is tudtunk jutni. Nagyon hálás vagyok a parlamentbeli kollégáimnak, Vádos úr itt van, Ránka úr is itt volt korábban, de aztán távoznia kellett. Illetve a titkárságnak is köszönöm sok munkájukat, illetve a fordítóknak is. Of the political situation in Mont- akik ismerik a montenegrói helyzetet, bizonyára tudják, hogy a politikai kontextusban a szociáldemokrata család, pártcsalád pártjai dominálnak. Minden esetre nagyon nagy a véleménykülönbség a különböző politikai pártok között, ami azt jelenti, hogy milyen projekteket vittek véghez, illetve hogy hogyan értékelik a haladást már ami az EU-hoz való csatlakozást illeti. Ahogyan az elnök nagyon helyesen elmondta, Montenegro talán a legtávolabb áll a nyugat-balkáni országok közül a csatlakozástól, de itt a legszélesebb körül az EU csatlakozás támogatottsága. És persze mindig megvan a verseny a különböző politikai pártok között, versengenek azért, hogy bebizonyítsák, mennyire tá- mogatják az EU csatlakozást. Nagyon átpolitizált a helyzet tehát, és nagyon örülök, hogy megállapodást sikerült elérnünk a szöveggel kapcsolatosan eh, végső soron. Hat eh, területtel foglalkoztunk elsősorban. Az első a 23-24. Eh, fejezetre vonatkozik, a jogállamisággal kapcsolatosan és nagyon sok megbeszélést folytattunk azzal kapcsolatosan, hogy lépésre van szükség a magas szintű korrupció miatt. Sok jogszabályokotási tevékenység folyt a korrupcióval kapcsolatosan, illetve a pénzmosással szemben is fellépések történtek. Mégis úgy gondoljuk, hogy még kézzelfoghatóbb előrelépésre van szükség a korrupció tekintetében. Ehhez kapcsolódóan kapacitás bővítési erőfeszítések történtek az igazságügyi szervezetben, egy új államügyész neveztek ki, de a haladás még nem annyira erőteljes, mint korábban. Egyetérhetünk e tekintetben a montenegrói kollégákkal. Az állásfoglalásban azt is hangsúlyoztuk, hogy további eredményekre van szükség olyan területeken, ahol a jogállamisággal kapcsolatosan problémák merültek fel, például az hangfelvételek tekintetében ezek jelzések arra, hogy hol vannak problémák, és itt valós előrelépése van szükség egy gyors megoldásra, és a média környezetben is sürgető intézkedésekre van szükség. A delegáció azt tapasztalta, hogy az, a sajtóra kirott adók tekintetében nincsen előre lépés, Tanek úr is tanulja ennek. Még mindig olyan környezet alakult ki, ami kicsit korlátozza a sajtószabadságot. Az EU kardoskodott amellett, hogy az a rágalomra vonatkozó törvényt vonják vissza, vagy a becsületsértése vonatkozó. Bizonyos civil szervezetek akiket megtámadtak e tekintetben. Minden esetre megfelelő önszabályozási szab- folyamatokra van szükség a médián belül. Erről is szól az állásfoglalás. Aztán vannak más területek, mint például a civil társadalmi szervezetek szerepvállalása a döntéshozatalban, Montenegróban. A delegáció nagyon jó vitát folytatott a különböző civil szervezetek képviselőivel, Arról is szó volt, hogy milyen problémákkal néznek szembe különböző csoportok az országban, és ez a nyilatkozatban is szerepel, etnikai kisebbségek helyzetét vizsgáltuk meg. Azon a napon találkoztunk, ami Európában a romák napja volt, ez, ez Montenegróra is vonatkozott. A nők helyzete sem megnyugtató, különösen a gazdasági szerep vállalásukban és az informális gazdaságban való szerepvállalások megnehezíti a, civil, illetve a, társadalom társadalmi biztosításban való részvételt, nehézségeket jelent az LGBT, LGBT csoportok helyzete, illetve a családon belül erőszak, aztán a biztonsági kérdések, a munkahelyi biztonság, és örültünk, hogy a delegáció számára fontos volt, hogy a fogyatékkal élők helyzetéről is egyeztessünk. Az ország lakosságának 10%-át eh, érinti ez körülbelül. A kormány megpróbált elvíteni a helyzetet, de a változás nem elég gyors. És ami a helyzetet jól példázza, hogy eh, a fogyatékossággal élők eh, nem is juthatnak be a parlament épületébe, holott két évvel ezelőtt egy tendert írtak ki az akadálymentesítésre, azóta nem történt előrelépés, és mivel a delegációnk számára is ez nehézséget okozott, jó volt, hogy ezt napirendre tudtuk venni. Több ajánlást is teszünk a gazdasággal kapcsolatosan, hogy Montenegro foglalkozzon a szürke gazdasággal, és hogy próbálja integrálni ezeket a vállalkozásokat a, a fehér gazdaságba. Találkoztunk a miniszterelnökkel és a helyettesével is. Örültek, hogy örültünk annak, hogy a delegáció különböző tagjai felvethették ezeket a kérdéseket. Ebből a szempontból az a modell, amelyet a csatlakozási folyamatra elfogadott Montenegro, vagyis ugye 23.-24. fejezettel kezdenek, és a csatlakozási folyamatban ezek nyitva maradnak folyamatosan, ez nagyon hasznos, hiszen így fel tudunk vitni, vetni olyan kérdéseket, amelyek a, jog, a jogállamisághoz kapcsolódnak. Végül pedig nagyon örültünk, hogy meglátogathattunk egy olyan létesítményt, ahol megismertük azokat a kihívásokat, amelyek a 23.-24. fejezet végrehajtása előtt állnak. A Szelina Úszínba ellátogattunk, ez egy sóüzem az Adriai tengeren, sok ilyen van, ez nem feltétlenül sok munkahelyet teremt egy ilyen üzem, de a közelmúltban meg is szüntette a tevékenységét, és azt sem tisztázott, hogy hogyan, csődbe ment az üzemeltető cég. A csődbiztossal is találkoztunk, a különböző civil szervezetekkel. A probléma az, hogy a csőd kérdését meg oldani hivatott jogi eljárás fenn megakasztja a helyzetrendezésre vonatkozó erőfészítéseket. És nagyon örültem, hogy a delegáció meglátogathat ezt az üzemet ebben az időszakban, és megpróbáltunk megoldást elni erre a kérdésre. Hiszen ha nem történik valamilyen sürgős intézkedés a következő négy hétben, akkor megoldhatatlan lesz már a helyzet, és az üzem mert nem fogják tudni használni, sem az emberek, sem pedig azok a, a több milliónyi madár, amelyek eddig kihasználták pihenőhelyként. Ezek a kérdések kapcsolódnak a gazdasághoz, a gazdaság fejlődéséhez és a környezetvédelemhez is. A nehéz kérdésektől sem riadtunk vissza a látogatásunk során, minden esetre pozitív volt ez a látogatás, és egy közös nyilatkozatot tudtunk kiadni. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Köszönöm. Madame Dotz. Köszönöm szépen, Dotz asszony. Nagyon elkötelezett az ügy iránt, ez látszik. Gratulálok ezért, Tenok úr. Azt hiszem, hogy a montenegrói szakértelme most nagyon komoly kihívóra talált. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Dodd, Dodd asszonynak a látogatást. Sajnos nem tudtam elmenni vele, de nem túl távoli jövőben remélhetőleg én is el fogok menni oda. Abban, amit elmondott, úgy tűnik, hogy ugyanazokat a politikai területeket fette le, amit én is az én jelentésemben. Úgy tűnik, hogy nem túl ságosan térenek el az önkövetkeztetései attól, amit én a jelentésemben néhány héttel ezelőtt a parlamentnek megfogalmaztam. Az én jelentésem kritikáját elfogadom, és még egy dolog, amit talán ön nem ilyen említett meg, a kormányképviselők, miniszterek esetében elmondható, hogy Oroszország szerepe növekszik az elmúlt hónapokban. Oroszország megpróbálja úgy tornáztatni az izmait, hogy nagyobb befolyást igyekszik Montenegróra gyakorolni. Nagyon gyakran előfordul, hogy gazdag oroszok Montenegróban vásárolnak ingatlant, itt ruháznak be. Ön találkozott ezzel a helyzettel, és mi a következtetése? Köszönöm, Tenok úr, most pedig Rádos kollégának adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Szeretném megerősíteni mindazt, amit Doc asszony elmondott Természetesen vannak nehézségek, és vannak ellentmondások is, amelyek nyilvánvalóak a montenegrói politikában és társadalomban, de meggyőződésem, hogy elég jó kompromisszumokat tudnak kötni, ami más országok esetében sajnos nincs így. Véleményem szerint az ország legnagyobb problémája az, hogy az ellenzék a kormányzó párt szociáldemokrata, hogy ez Dodz asszony is elmondta, és az ellenzék nem konzervatív európai szemszögből nézve, hanem az ellenzék igazából ellenezte Montenegró függetlenségét a függetlenségről szóló népszavazás során. Ők nem akarták azt, hogy ez az ország létrejöjjön, amiben egyébként ők most politikailag működnek. És ez problémához vezet a kompromisszum találásban. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy végül sikerült nagyon jó dokumentumokat kialakítani, a nyilatkozatot és az ajánlásokat. Ez egyik dolog, amit többször hallottam a vita során, az, hogy nincsen összefüggés az Európai Parlament állásfoglalásai, illetve a közös parlamenti csoport dokumentumai között. Ez sajnos nem logikus. Ezeknek a dokumentumoknak egymással összhangban kéne lennie, egymással kellene, hogy reagáljanak. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalások, illetve a nyilatkozatok a legfőbb politikai problémákat lefedik. És ahogy Dodds asszony is elmagyarázta, úgyhogy ezért most nem akarok nagyobb részletekbe menni ezzel a témával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez az ország nagy kilátásokkal rendelkezik az európai csatlakozás tekintetében, és szeretném, hogyha megtarthatná vezető szerepét a térségben. Ami Tenok úr kérdését illeti, valóban igaz, hogy az európai uniós támogatást és a, a csatlakozást, illetve a NATO tagságot nem egyformán támogatják a lakosság részéről. Ez egy fontos pont. És éppen ezért én egy átfogó megközelítést szeretnék javasolni. Az összes nyugat-balkáni ország Európai Uniós tagságával kapcsolatban. A montenegrói politika összekapcsolódik a, például a politikával. Elnök, köszönöm, hogy emlékeztetett a montenegrói népszavazásra. Ezt egy kicsit el kell, hogy magyarázzuk. 55%-ban szavazott a lakosság kellett, hogy szavazzon a lakosság ahhoz, hogy érvényes legyen a népszavazás. És ami a kapcsolatot jelenti az európai parlamenti állásfoglalások, illetve a közös parlamenti közgyűlés dokumentumai között egyetértek azzal, amit ön mondott. De nyilván ezek nem egyforma típusú dokumentumok a partnerországok is el kell, hogy fogadják ez utóbbiakat. És az is világos, hogy nem tudjuk ugyanazokat a politikai üzeneteket küldeni a két típusú dokumentumban. De úgy gondolom, hogy az a lényeg, hogy az összes fő politikai üzenet, ami az állásfoglalásainkban szerepel, ezek tükröződjenek az Európai Bizottság következtetéseiben és az Európai Tanács állásfoglalásaiban is. Doc asszony kíván reagálni a felvetett kérdésekre, különösen a Gyukanovics úrral folytatott párbeszéd, illetve Oroszország befolyása tekintetében. Igen, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy felvetették ezeket a különböző pontokat. Csak nagyon röviden a népszavazással kapcsolatban, és a montenegrói politikai szakadékkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Montenegro és sok más a régióbeli ország között az a különbség, hogy, ahogy el is hangzott, nagyon szoros eredményre vezetett a népszavazás, és hogy Rados úr is mondta, hogy a jelen politikai kontextusban is a különböző politikai pártok működésében fennmaradt ez a szakadék. De nem ezen vonalak mentén megosztott a politikai élet akkor, amikor az Európai Uniós tagságról van szó. ezt általánosságban ö, támogatják, függetlenül attól, hogy a népszavazás során milyen állást foglaltak a bizonyos politikai pártok. Tehát a megosztottság az igazából a NATO tagsággal kapcsolatban jelentős, és itt szerintem óvatosnak kell lennünk. Az a megfogalmazás, amit, amit mi elfogadtunk az állásfoglalásban, a parlamenti állásfoglalásban, amivel kapcsolatban Tenok úr annyira hangsúlyozta a fontosságát, az az, hogy a NATO tagságot sokkal kevesebben támogatják, mint az EU-s csatlakozást ezzel reagálnék arra is, amit Rados úr mondott a témával kapcsolatban. Ami Tanok úr jelentésének a fogadtatását érinti, bizonyos vagyok benne, hogy ő is hallotta azt, hogy a különböző pártok a saját céljaikra használták fel, ahogy egyébként azt előre is várhattuk. Úgyhogy nagyon érdekes volt a különböző médiákban a jelentés kommentálását végignézni. Van, akik azt mondták, hogy hát fantasztikusan szerepel Montenegro, rendkívül jól teljesítünk, más újságok pedig szöges ellentétét írták ennek, hogy milyen óriási ö, akadályokat kell még leküzdeni, és a kormány nem tesz eleget, stb. stb. Tehát a fogadtatás nagyon különböző volt, függően attól, hogy melyik politikai fél vagy politikai párt vizsgálta ezt a dokumentumot. Oroszország. Ahogy ezzel kapcsolatban már is elhangzott, különösen az elnök úr szájából. Montenegro azon kevés ország egyike a régióban, amely száz százalékig az Európai Unió külpolitikájának az álláspontját követi. És nagyon fontos, hogy ezt ismerjük el. Amikor Gyukanovicsal beszéltünk például, akkor ezt meg is tettük, és nagyon fontos, hogy dicsérjük Montenegrót azért, hogy hajlandó az Európai Unió álláspontját magáévá tenni. Az orosz oldal, a kormány és más érdekek ellen igyekezett a befolyását éreztetni, de igazából nekünk ezt nem vetették fel a vendéglátóink. Jó volt, hogy azt látni, hogy megpróbáltak beruházási politikákat felhasználni arra, hogy a hatalmukat megerősítsék, a befolyásukat megerősítsék, de úgy tűnik, hogy ez a montenegróiakat nem zökkentette ki. Makovei asszonyra várunk, mondja az elnök úr, Addig talán, ha megengedik, még egy zárszó. Ők szeretnének csatlakozni az Európai Unióhoz, a nato talán kevésbé. Mi volt a benyomása Dodds asszony a NATO tagsággal kapcsolatban, mennyire halad, milyen irányba halad Montenegro? Hát világos, hogy a kormány az nagyon szeretne csatlakozni a NATO-hoz, is azt gondolom, hogy amikor azokra a területekre tévedünk, ahol a mi delegációnknak volt legitim alapja arra, hogy beleszóljon, az EU-s csatlakozás témája ilyen, a jogállamiság, a 23.-24. fejezet, különböző intézkedései, ezek a NATO tárgyalásokra és a NATO tagság lehetőségére is bizonyos fogban vonatkoznak. Tehát érintettük a NATO tagság kérdését, de az én szerepem, mint delegációvezető, illetve a delegáció, lehet, hogy a delegáció más képviselői más véleményen vannak, de én nekem, mint delegációvezetőnek az volt a véleményem, hogy a jogállamisággal kapcsolatos kérdésekre összpontosítsunk, mivel nekünk, mint delegációnak volt legitim jogunk, hogy erről érdemben tárgyaljunk. Más kérdések azok a montenegróiakra tartoznak az én véleményem szerint, és ide tartozik a NATO tagság kérdése is. Köszönöm szépen, Dodds asszony, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, amely az SAPC, azaz a Stabilizációs és Partnerségi Parlamenti Bizottság üléséről szólt. Ez nagyon fontos téma marad az elkövetkezendő négy hétben, ahogy azt ön is mondta. A Makovely asszony, aki a következő napi rendi pontért felelős, még nincs itt velünk. Mit tegyünk? I don't see anybody else of the colleagues who was actually present. Ah, jó, jó. itt van valamelyik kollégája, aki szinte részt vett a munkában. Jó, ön itt van, akkor meg is adom a szót Melior asszony. Melia asszony, amíg Makovej asszonyra várunk, talán tájékoztathatna minket arról az ülésről, amelyet Télenában tartottak. Március 16-17-én eh, másik öt kolléga is ott volt, eh, most meg is adnám eh, majd Makovej asszonynak a szót. Is she coming? jön. Is, uh, coming coming in, in one minute, so maybe okay. we give her... Egy perc múlva megérkezik, uh, úgyhogy talán ő kaphat először szót, utána ön. You can say it. Yes, but... Voilà, Madame McAvey has joined us. Uh, McAvey asszony uh, végre megérkezett. Utolsó napi rendi pontunk a tiranai üléssel kapcsolatosan, ez uh, egy hónappal ezelőtt volt Albániában. And, uh, general conclusion. Talán az általános következtetését elmondaná. A tegnapi vitából az előtt hogy Jakovcsics úr egyáltalán nem volt lenyűgöző az eredmények által. Mit is hallott tegnap? Elismételni? Tegnap az Albániával kapcsolatos jelentés kapcsán volt egy vita, és Jakovcsics úr, aki része volt a delegációnak, azt jelezte, hogy, hogy úgy mondjam, voltak furcsa helyzetek az ülés alatt, talán most tisztázhatjuk a helyzetet. Yeah, starting with this, uh, most of the times Legtöbbször az ilyen albániai missziók során, ami a stabilizációs és társulási megállapodást illeti, nyolc ülés volt, és csak három olyan alkalom adódott, amikor ajánlásokat tudtunk elfogadni. A többi esetben, a fennmaradó öt esetben, az öt misszióban ez nem sikerült. Az utolsó előtti nem a múlt havi, hanem az előző, ami Strasbourgban tavaly került sorra, egy elég nagy kalamajka kerekedett, sok kiabálás volt, és inzultosok is elhangzottak, jöttek, mentek az emberek. Minden esetre a feladatunk az is, hogy együttműködjünk velük, hogy hozzászoktassuk őket a demokrácia gondolatához, és munkamódszereihez, az egyeztetéshez és a vitához. Ami magát a, az ut- legutóbbi tárgyalást életi, korlátozott siker volt ez, hogy így mondjam. Mivel nem tudtunk ajánlásokat elfogadni, hanem csak egy nyilatkozatot a két társelnök részéről. Én voltam az EP delegáció elnöke, és a másik társelnök pedig az Albán delegáció elnöke volt aki nem tudná, a szocialista párt van hatalmon, ellenzékben pedig a demokrata párt. Az előző ciklus alatt ez pont fordítva volt. A legfontosabb prioritás, amit a bizottság meghatározott, az igazságügyre, a csalás és korrupció elleni harcra vonatkozott a pénzmosás elleni, szervezetbűnözés elleni harcra, tehát alapvetően ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk az igazságügyi reform végrehajtásával. Ami pedig a politikai hangulatot illeti, nagyon feszült a hangulat, és tovább romlott ez egy közelmúltbeli, egy más fél hónappal ezelőtti botrány nyomán két eh, parlamenti képviselő Metán úrral eh, az parlament elnökével kapcsolatosan olyan vádakat fogalmazott meg, hogy eh, politikai gyilkosságokat rendelt meg. Metán úrral találkoztunk, és megkérdeztük, hogy leszeretne mondani parlament elnöki tisztjéről a botrány nyomán. Ő nem találta ezt ezt indokoltnak, és távozásunk után az érintett két képviselő, akik a vádakat megfogalmazták, őket letartóztatták különböző bűncselekmények miatt, például rágalmazás és hamis vád terjesztése vágyával. ugyanazt tapasztaljuk, mint korábban, amikor a demokrata párt volt hatalomban, és a szocialisták ellenzékben most bolykott, akkor bolykottálták a parlamentet, most a fordítottja igaz, mind a politikai hatalomkiosztás szempontjából, mind pedig a bolykott szempontjából. 2014-ben, decemberben egy megállapodás született, Fleckenstein úr és Kukán úr is szerepet kaptak ebben. Albániában van egy szabály, hogyha valaki parlamenti képviselő, de hat hónapig nem jelenik meg, vagyis bolykottálja a munkát, akkor nem kapja meg a fizetését. Tehát ez lehet a bolykotnak a maximum időszaka speaking with the, uh, uh, so we met the, the, the prime minister, we met uh, találkoztunk a miniszterelnökkel, illetve a parlament uh, szóvivőjével, az uh, Albán elnökkel, Násanyi úrral, a um, civil society, valamint a civil társadalom képviselőivel. az igazságügyi minisztérium igazságügyi reformmal foglalkozó bizottságának a képviselővel is találkoztunk, illetve a horvát nemzetiségű EU nagykövettel. Az, ez nagyon fontos találkozó volt, objektív információkat sikerült megtudnunk az a korrupció elleni harcban már a biztató kezdeteket tapasztalunk, Tudjuk, hogy ennek kezdet mindig nehéz. A főügyészsel kapcsolatos bizalmi válság is kialakult. Olyan hangokat is hallottam az EU-n belülről is, hogy igazából a fő ügyészben nem igazán bíznak sem a politikusok, sem az állampolgárok. Ő már az előző rezsimet is kiszolgálta, azóta is szolgál. Vannak tehát kisebb sikerek a korrupció elleni harcban, ezek viszonylag korlátozott előrelépések, csak úgy, mint az igazságügy reformjában és a közigazgatásban. Ezek inkább papíron létező reformok, a gyakorlati megvalósítása a legnehezebb része ennek, egyhangúan egyetértettünk abban, hogy Albánia tárgyalásokat kezd az EU csatlakozása nézve, és ez pozitív hatással volna a reform folyamatra, amely folyamatban van. Mint sok más tagjelölt ország esetében, a folyamat is nagyon lényeges, amikor elérkezünk ennek a végére, és csatlakozásra kerül sor. Most ez vagy megtörténik, vagy nem, de ez az ösztönző nagyon fontos, hiszen ez fontos húzóerő az ország számára a változások tekintetében. Még el kell mondanom, hogy az EU Albánia stabilizációs és, és társulási szerződés hez nem tartozik eljárási szabályzat. Én megpróbáltam ilyenre javaslatot tenni, hiszen tudjuk, hogy mi történik általában az ilyen eljárásrendekkel. rendekkel. Nem vették figyelembe a határidőket, vagy a felszólalási időket. Ha valaki szót kapott, akkor öten hatan próbálták túlkiabálni, és volt a demokrata párt Vázlatin elnökével, Vázlatin úrral egy találkozó, és számára az is meglepő volt, hogy miért van az, hogy négy miniszter jelölt a parlamenti bizottságnak arról, hogy a kulcsfontosságú reformterületeken milyen lépéseket tettek. Elmagyaráztuk, hogy ez a szokásos demokratikus folyamat a parlamentben, a nemzeti vagy az európai parlamentben meghívjuk a biztosokat, a minisztereket, hogy számoljanak be bizonyos kérdésekről, és akkor kérdéseket teszünk fel nekik, és bírálhatjuk a munkájukat, hogyha indokolt, ez normális. És miért nem egy miniszter, miért négy miniszter? Ilyen kérdések merültek fel, hosszú vita folyt ezzel kapcsolatosan bár úgy gondoltuk, hogy egyértelművé tettük a megoldást, és már az ülés előtt megoldottuk a problémát. Még mielőtt az ACPC ülést megkezdtük volna, úgyhogy megint felvetették ezt a kérdést. De, mint mondtam, ugyanazt a politikai viselkedést tapasztaltam, feszültséget, belső belpolitikai feszültséget, az előző helyzetben is, amikor a másik fél volt hatalomban. Nincsenek ajánlásaink. Az erőfeszítéseket megtettük. Kétszer is készítettünk kompromisszumos módosítókat, de egy-két ellen vélemény miatt végül is nem tudtuk elfogadni az ajánlásokat, de informálisan mindenki úgy nyilatkozott, hogy már egy héttel előtte eldöntötték, hogy nem lesznek ajánlások. Ezért kell egy eljárásrend. Mivel most nagy többséggel azt mondja a szabályzat, hogy nagy többséggel kell elfogadni az ajánlásokat, az pedig mindig kérdés, hogy mi az, hogy nagy többség. Szerintem eljárási szabályokat kellene kialakítani, és az ACPC-ről utána szavazni. Köszönöm. McAvey, indeed, now we are... Köszönöm. Most valóban egy kicsit jobban értjük azt, hogy Jakov Csicsúr mire utalt tegnap az ülés kapcsán. Most Szuzanne Melior asszonynak szeretném megadni a szót, aki szinte a delegáció tagja volt, parancsolja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Nos, itt egy stabilizációs szakbizottság gal első ízben utaztam, és igen, csak szubjektív benyomásokat nyertem. Makovály asszony éppen megpróbálta bemutatni, hogy milyen nehézkesen zajlott a vita. Felmerült bennem a kérdés, itt a fontos vitáspont, a miniszter részvétele volt ezen eszmecseréken, hogy mindig így van ez, vagy csupán az egyes országok külügyminisztere képviseli az adott nézőpontokat. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megítélni, de úgy vélem, hogy ezt mindenképpen tisztázni kellene, hogy világos szabályok uralkodjanak mindenki számára ebben a stabilizációs bizottságban. A személyes benyomásom Albániában az volt, hogy politikai szinten az ország nagyon fáradozik a haladás elérésén, a törvények elfogadásán, de ez csak úgy sikerülhet, hogy a civil társadalmat is bevonják, tehát a politika és a lakosság közötti szakadék áthidalása lenne lényeges. Fleckenstein kollégám tegnap nagyon jól leírta ezt a helyzetet, hogy itt arról van szó, hogy az emberek észrevegyék, hogy pozitív változások vannak az életükben, és csak akkor tudják elfogadni a demokráciát, és akkor tudják ezt megélni. Azt hiszem, hogy ez a folyamat teljes lendülettel zajlik. Tehát itt jogszabályi változások törvény történtek, és most már csak a jövőben tekinthetünk. Elnök, köszönöm, most pedig Schlein kolléga kap szót, köszönöm. Köszönöm, hogy a Schlein nő jó magam is részt vettem a delegációban, és ahogyan Makovej kolléga elmondta, a legnagyobb probléma, amit megtapasztaltunk, ez a nagy politikai instabilitás volt, a párbeszédre való képtelenség, az ellenzék és a többség között. És ez egy állandó delegitimációt jelent az intézmények felé, Noha pont arra lenne szükség, hogy a polgárok bizalma növekedjék ezen intézményekben. Nos, ez a politikai instabilitás, amely számos feszültségben fejeződött ki a mi találkozóink során is, hát ezzel kapcsolatban az lehet a reményünk, hogy a következő hónapokban ez az instabilitás csökken most. Fontos az önkormányzati választások dátuma júniusban, és remélhetőleg ezen választások után egy kicsit csökken majd a feszültség, javul a párbeszéd, ami mindenképpen elengedhetetlen a reform folyamat előreviteléhez. Itt van az öt prioritás, ezzel kapcsolatban történtek bizonyos előrelépések, de még javítható ez az öt témakör, és az igazságügy reformja tekintetében létrejött ez az adhok bizottság, a Velencei Bizottság nagyobb mértékű bevonására lenne szükség, és depolitizálni, politikamentesíteni kellene a bírákat, a közigazgatást, a szakmai szférát, ugyanis az igazságügy és a közigazgatás függetlensége alapvető jelentőségű az erős demokratikus intézmények létrejöttéhez. Ami a korrupció és a szervezet bűnözés elleni küzdelmet illeti, megpróbálnak javulni, nagyobb együttműködésre lenne szükség a karhatalmi erők között, ezt egyébként megtapasztaltuk az Albánokkal folytatott eszmecsora során, és egyetértek Susan kollégá, Melchior kolléganővel, azt illetően, hogy nagyobb mértékben be kellene vonni a civil társadalmat ebbe a folyamatba. Itt fontos a helyzet nyomon követése, értékelése, és az is gond, hogy a politikai párbeszédbe a civil társadalmat nem vonják be megfelelően. Ezen kívül egy mechanizmusra lenne szükség, egy független médiára, amely szintén egy alapvető jelentőségű tényező lenne, ugye őrként szolgálhatna a média a demokrácia fölött. Több ízben megtapasztaltuk azt a reményt is, hogy már a következő találkozókon magasabb minőségű párbeszédet tudunk kialakítani. Köszönöm, Slány kolléganő, mondja az elnök. Sőr kollega Bostináru, izvolite. Thank you very much. Bostináru kolléga kap szót utolsó felszólalóként. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Um, az elhangzottakat. Azoknak, akik nem ismerik az albániai helyzetet, érdemes egy kicsit megvilágítani a helyzetet. Akik ismerik, azok tudják, hogy a jelenlegi helyzet a korábban elkövetett hibák eredménye, illetve azon hibáknak az eredménye, amit mi az Európai Parlament követtünk el a múltban. És az egyik nagyon fontos tanulság, hogyha a Fleckenstein és Kukán urak által is emlegetett megállapodásra gondolunk. A két frakció, amely a vezetőket ö, adta, a saját elkötelezettségéhez legalább ragaszkodjon. Mindkét oldal, hogyha szükséges, ellenőrizze akár kétszer is, hogy ez megtörténik-e. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a szocialisták vagy a néppárt a saját gondolataikat, a saját menetrendjüket próbálják erőltetni, miközben az információk nem feltétlenül mindig ö, megbízhatóak, vagy legalábbis nem szabad ezeket feltétlenül ö, készpénznek venni. Tehát először is mindent kétszer is ellenőrizni kell, Másodszorban nagyon fontos, hogy egy hangon szólaljunk fel Albániában. Albánia szerepe a régióban rendkívül fontos. Nézzük csak meg azt a sajnálatos nyilatkozatot, amit Rámán miniszterelnök úr a koszovói kapcsolatokról tett. És még egy. Hogyha levonjuk a következtetéseket az eredményekből, és abból, ahogy a két fél tiranában viselkedett, következtetésre kell jutnunk, ami nagyon fontos a mi politikai frakciónk számára is. Mégpedig az, hogy legyen meg a képességünk és a bátorságunk, hogy néha eltávolodjunk a saját partnereinktől is. A saját tárgyaló feleinktől is elhatárolódjunk, amikor szükséges, hogy megmutassuk azt, hogy ha már egyszer a két oldal megállapodott a szabályokban, akkor a két felet kösse ez a sok szabály, és legyenek szankciók arra az esetre, hogy ha szabályokat nem tartják tiszteletben, akár melyik félről is van szó. Ha megnézzük a legfrissebb fejleményeket, akkor azt látjuk, hogy a két fél Brüsszelre vagy az Európai Parlamentre akar tolni olyan dolgokat, amelyeket csak Tiranában, Albániában lehet megoldani azt a múltbeli történetet most már le kell zárni, amely szerint a miniszterelnök független attól, hogy milyen neve, független, vagy teljesen minden feltétel nélkül keblünkre öreltük a miniszterelnököt, független attól, hogy melyik párt részéről érkezett, és ezzel magunk ellen fordítottuk az ellenséget, az ellenzéket. Macedóniában ugyanez volt a helyzet, a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban, azáltal, hogy az egyik fél mellett álltunk ki feltétel nélkül, destabilizáltuk a helyzetet. Köszönöm szépen, Bostinár úr, most pedig a Makovely asszony kap zárszóra lehetőséget. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, a jóban, rosszban kitartottunk egymás mellett. Örülök, hogy most is itt voltak és felszólaltak. Major, asszony és Lein asszony. Köszönöm. Egyetértek azzal, hogy támogatnunk kell az előrehaladást, a valódi intézkedéseket. Az nem jó, hogyha csak bármit támogatunk, akkor is, hogyha az nem jó, nem az előrevezető út. A korábbi mandátum alatt a szocialisták bolykottal éltek. A bírálat minket is ért a küldetés alatt áprilisban. Mégpedig a civil társadalom részéről. A legelismertebb agytröztök azt mondták Albániában, hogy nekünk ez nem tetszik, hogy a különböző európai parlamenti frakciók egy-egy az ő politikai családjukhoz tartozó párt, pártját fogják, és amúgy az egész albán helyzetet nem veszik figyelembe. Azt szeretnénk látni, illetve az albán emberek is azt szeretnék látni, hogy ez helyes, ez nem helyes. És ezt ne attól függően döntsük el, hogy ki milyen politikai párthoz vagy politikai családhoz tartozik. Szerintem jobban kell összpontosítanunk a civil társadalomra is. Vonjuk be őket, támogassuk őket, támogassuk a munkájá, munkájukat. Nagy különbség van Tirana és az ország fennmaradó része között. A vidék szegény, nincs információ, semmi köze az ottani életnek az európai csatlakozáshoz. Számukra ez nem mindennapi realitás. Úgyhogy a civil társadalom egy olyan terület, amit nagyon alaposan meg kéne vizsgálnunk, és hogyan tudjuk a segítségüket felhasználni. Legkövet, akkor a következő alkalommal legalább ugyanennyi, vagy akár még több erőfeszítést is teszünk, ahogy egyébként azt el is mondtam nekik, hogy az ajánlásokat teljesítsük. Ez Albániának jó, az ő országuknak jó, hogy legyenek ajánlások, ezt nem magunknak csináljuk, hanem az ő segítésükre. Köszönöm szépen mindannyiuknak, köszönöm a kollégáimnak is, akik csatlakoztak és eljöttek erre a nehéz küldetésre. Elnök, köszönöm szépen, Makovály asszony. Őszintén reméljük, hogy a lehető leghamarabb el fogjuk tudni fogadni az eljárási szabályzatot. Néhány ülésen az előző mandátumunk alatt is részt vettem olyan üléseken, amelyen az ön elődje is ott volt. Ez sajnos kicsit el, hogy rossz benyomást kelt a partnereinkben, rossz politikai jelet, jelet küld. Három bekezdés három oldal helyett Montenegro és Albánia közötti különbséget ez is mutatja. Valamint az ellenzék álláspontja nem csak Albén, Albániában, Macedóniában is látjuk azt, hogy az ellenzékkel nem tudunk dűlőre jutni, és ez rossz jel. Az európai dinamikát nem úgy sikerül megjelentetni ezekben az országokban, ahol ez számunkra jó lenne. Úgyhogy szerintem ezekről a nehézségekről nem szabad elfeledkeznünk, remélem a következő ülés egy kicsit produktívabb lesz. Csak még pár szót a jegyzőkönyv kedvéért, mondja Makovály asszony. A média az elején ott volt, és egyébként Moldovában ugyanez volt a tapasztalatom a kommunista párta. Amikor utána a média elvonult, akkor kezdődik a munka. A médiában a legtöbben azt mondták, hogy hát gyerünk, gyerünk. Azt hogyha otthon küzdenek egymással és kiabálnak, az egy dolog. Az emberek ehhez hozzá vannak szokva. De hogyha azt látják a médiában, hogy velünk kiabálnak és harcolnak, az nem csak nekünk rossz, nekik is rossz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel most berekeztem az ülést, következő ülésünk május 4-én következik. Köszönöm szépen, minden jót!